van, úgyhogy kénytelenek vagyunk elkezdeni a mai ülést. Kevés az időnk, és az időnket már alaposan be is osztottuk. Először, kedves biztos jelölt asszony, tisztelt kollégák, elmondanám, hogy miért is gyűltünk itt ma össze. A mai napon Dámánáki asszony meghallgatására került sor, ő, le, ő a halászati és tengeri ügyi biztos jelölt, Szeretném üdvözölni Damana asszonyt, és sok szerencsét kívánok neki a meghallgatáshoz. Ezen a meghallgatáson a Közlekedési Bizottság és a Hallászati Bizottság képviselői vannak jelen. A mai meghallgatást interneten közvetítik webstreamingen keresztül, illetve ennek a meghallgatásnak a videóját később is megtekinthetik. A meghallgatás előtt előzetesen megkapták a képviselők annak a leírását, hogy pontosan mi, hogyan is zajlik ma a meghallgatás, és azt gondolom az összes résztvevő pontosan ismeri, és itt gondolok Demanek asszonyra, és pontosan ismeri a szabályokat, ezt nem fogom még egyszer megismételni. Azt szeretném csak hangsúlyozni, hogy nagyon szigorúan betartatom majd az idő, az hozzászólási időket. Karácsony előtt Damanaki asszony közreadta a írásos válaszait a parlament kérdőívére, ezt az összes képviselő megkapta anyanyelvén. Mielőtt megadnám a szót Damanaki, mielőtt megadnám a, ö, először megadom a szót Damanaki asszonynak, utána pedig a frakció képviseletében ö, fognak kérdéseket föltenni, föl, kérdéseket föltenni a képviselők. Damanaki asszony, a kérdőív nem adott alkalmat arra, hogy pontosan megismerjük a biztos jelöltek rátermettségét. Miután nagyon komoly kihívásokat jelent majd a Lisszaboni szerződés hatályba lépésben, a halászati bizottság úgy döntött, hogy intézményes kérdéseket ö, eh, hangsúlyozik ki leginkább a kérdőívben. Öt ilyen kérdés született, őt ilyen kérdés szerepel a kérdőiben, és Damanaki asszony ebben kinyilvánította, hogy a legnagyobb tiszteletben tartja majd a parlamentben. Ugyanakkor nem túlságosan pontosak ezek a válaszok, sem a kérdések, de mindenképpen azt az ívet láthatjuk, hogy mennyire nagyra tartja biztos jelölt asszony a parlament munkáját. Nos, ilyen körülmények között még egyszer elmondanám, hogy ezeket a kérdéseket alkalmunk lehet újra föltenni, illetve biztos jelölt asszony ismételten válaszolhat erre, így talán kielégíthetjük a ö, képviselők kíváncsiságát. Nos, ezeket a, ezeket a kérdéseket elküldjük majd a tanácsnak is, illetve megkapják ezek a parlamentek is, megkapják ezt a regionális halászattal foglalkozó szervek, illetve azok az országok is, a regionális parlamentek is, illetve azok az országok is, amelyekkel kétoldalú megállapodást írt alá a parlam, az Európai Unió. Nos, azt kértük biztos asszonytól, hogy ezekért az alapelvekért harcoljon, hiszen életbe lépett a Lisszaboni szerződés. Nos, a meghallgatás során nem csupán ezeket a kérdéseket teszik fel, hanem sokkal konkrétebb, konkrétabb kérdéseket is kap majd Damanaki asszony közös halászati politika témájában. Most meg is adom önnek a szót, Damanaki asszony, megkérem, hogy tegye meg bevezető vagy felvezető beszédét. Maximum 10 perce van. Tessék, Damanaki asszony, övé, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, Frága asszony, tisztelt parlamenti képviselők. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Parlament előtt biztos jelöltként szerepelhetek itt önök előtt. Ez egy döntő pillanat az életemben, minden politikus életében. Sok évig a görög parlamentben dolgoztam képviselőként, és az Európai Uniós ügyeket képviseltem. Azt kell mondanom, hogy elkötelezettségem az EU felé nagyon nagy múltra tekint vissza, és ez nem volt mindig egyszerű. Azt kell mondanom, hogy a politikáért nagy árat fizettem. Az Európai Unió évtizedek óta erős halászati politikát tart fenn. Ez egy valóban közös politikai területnek nevezhető. Itt koherens és pozitív politizálást kell fenntartanunk, és üdvözlöm is azt a tényt, hogy az új keretfeltételek mellett a Lisszaboni szerződések, szerződésből következtében a rendes jogalkotási eljárás lesz az együttdöntés. És az is örömmel tölt el, hogy az Európai Parlament fontos szerepet fog játszani ebben. Erről is fogunk ma szólni. Megfelelő alapunk van ahhoz, hogy az előzetes munkákra alapozva, gondolok itt borsbiztosra, és az egész biz, bizottságra, valamint a parlamentre és a tagállamok munkájára alapozva folytassuk ezt a jó munkát, ezt az együttműködést. És most angolul folytatom. Ezeket az elmúlt két hónapban sajátítottam el ezeket a mondandókat. No, életfontosságú természetesen a reform és munkám központi magját fogja képezni. Körülbelül 400 hozzájárulást kaptam a zöld könyvre alapozott konzultáció következtében, és azt gondolom, hogy így megvan a vélemény. A konzultációt alaposan meg fogom fontolni, ahogyan ez korábban is így történt. Most azonban eljött a tettek ideje, a végrehajtás ideje. Négy kulcsfontosságú területet szeretnék kiemelni. Az egyik nagyon fontos fogalom a fenntarthatóság. Jövőbeni munkám tekintetében az egyik legfontosabb kihívás ez, gazdasági, környezetvédelmi, társadalmi fenntarthatóságról beszélek. Nagyon fontos, hogy e három terület között harmóniát tekint, teremtsünk, nem csak hosszú távon, hanem most és itt azonnal. Úgy gondolom, hogy kevesebbet halászva többet tudunk ö, ö, nyerni, hiszen akkor profitábilisabb lenne ez az ágazat. Azt kell mondanom, hogy a szabályozások negatív hatásaitól a kisebb halásztársaságokat is óvnunk kell. A partmenti vidékek szempontjából egyfajta kultúrát, történelmet és megélhetést biztosít a halászat, egy életmódot képvisel, amely nagyon nehéz. Ismerem nagyon jól ezt a területet, hiszen egy halászfaluban születtem. Csak is a profitábilis halászat biztosítja a halászok és azok családjai számára megélhetést. Ennek érdekében azonban kell, hogy legyen hal a tengerekben, és ezeket fenntartható módon kell tudni halászni. Ezért aztán honorálnunk kell ezeknek a halászoknak a munkáját. A halászat igazgatását az akvakultúrával úgy kell összeegyeztetni, hogy ez harmonikus legyen. A partra tett állományok problémáját mindannyian ismerjük, remélhetőleg ezek már a múlthoz tartoznak. A termékek, a halászati termékek címkézés egy nagyon fontos feladat, hiszen az európai családok jó minőségű élelmiszerre vágynak. A második fontos dolog a demokratikus felelősség. Ez egy nagyon fontos fogalom minden ágazat szereplője számára úgy gondolom, hogy a halászati politika valóban egy közös ágazat. Ezt azonban minden egyes részletes döntést eddig a legmagasabb szinten hoztak, miközben a decentralizáció és a régiók felé delegált feladatokat is szem előtt kell tartanunk, hiszen a szereplők azok, akik ismerik a leginkább ezt a területet. A globális dimenzió a harmadik nagyon fontos terület. A 21. század kihívásaira fel kell készülnünk, és éppen ezért elmondható, hogy a halászati egyezményektől többet kell várnunk, többet kell eredményezzük. Eredményezniük a nemzeti környezetben, a gazdaság vetületében, a, és a partnerországokkal való kapcsolataink vetületében is nagyon lényegesek ezek, a fenntartható forrásokra gondolok itt, a demokratikus és emberi jogok tiszteletben tartása is egy olyan terület, amelyre azt gondolom, hogy ha visszatekintünk, a parlamentnek nagy tapasztalata van, és ezekre a jövőben is oda kell figyelnünk. A Lisszaboni szerződés, amikor a parlament és a tanács is egyenrangú partnerként lép be ebbe a területre, mindenképpen egy olyan feladat, amely valóban közös megközelítést, horizontális megközelítést érdemel. Elmondhatom, hogy minden marzsot kívánok használni annak érdekében, hogy az új keret megállapodásból a legjobbat kihozzuk. A hitelesség, a bizalom az utolsó fogalom, amit megemlítenék, itt nagyon lényeges, hogy kiemeljem a fair versenyt, a szabályoknak való megfelelést, hiszen a halászat csak akkor fenntartható, ha mindenki betartja ezeket. A monitoring, a nyomon követő bizottságok felállítása nagyon fontos, és az Európába való szabályoknak megfelelő men kihalászott halak behozatala is aláhozandó. Az Európai Parlament és a tanács is üdvözölte a kék könyvet, de most tovább kell lépnünk, mert a szinergiák keresése az ágazatok között egy szép lépés, de szükségünk van egy olyan koncepcióra, hogy integrált megközelítés alapján dolgozzunk testre szabott megoldások, az, amely kifejezést Barózó használt. A tengerészeti politika hagyománya tulajdonképpen még a mínoszi kultúrára tekint vissza az ókorból, és én bízom abban, hogy ezeket a hagyományokat tovább folytathassuk. A kék növekedés, a tengerek növekedése ez volt a negyedik nagy terület. Nyilván egy olyan terület, ahol az alternatív energiaforrásokat, az alacsony szénfelhasználású transportot és a, az újfajta technológiákat tudjuk használni. A tengeri strádák az egyik kulcsfogalom, és ne felejtsük el a turizmus adta lehetőségeket. Az új munkahelyek teremtése, az ismeretek a tengerészeti ismeretek elsajátítása és terjesztése is ebbe az irányba mutathat. A harmadik kulcsfontosságú terület a tengerészeti politikával a biztonság, méghozzá három dimenzióban, és úgy gondolom, hogy a tengeri közlekedésben például a műholdas rendszerek alkalmazása teremtheti ezt meg vezető európai szakembereink tapasztalatára hagyatkozva, és itt gondolok az európai tengerészeti felügyeleti rendszer adataira, és a tengerészeti atlasz adta adatokra. A felügyeletet ki kell terjeszteni a halászatra is azon fogok dolgozni, hogy valóban pozitív hozadéka legyen a munkámnak, azok vonatkozásában, akiknek a mindennapi élete függ a halászattól. Őszinte leszek, és mindent megteszek annak érdekében, hogy önökkel közösen alakítsam ezt a politikát egyfajta partnerségben. Ennek köszönhetően a halászat valóban jövőt kap. Köszönöm. Nagyon köszönöm, biztos jelölt asszony, a továbbiakban pedig akkor az első koordinátori fordulóra térünk el. Először is megadom a szót Antinoro úrnak, parancsoljon tegye fel kérdését. Buongiorno, eh, signor, signor Jó napot kívánok, tisztelt biztos jelölt asszony! Üdvözlöm Önt itt a szakbizottságban. Utalt olyan témákra, amivel kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni, nagyon fontos időszakot él most meg az Európai Unió, hiszen először fordul az elő, hogy a halászati szakbizottság együttdöntéssel dolgozhat, és azt gondolom, hogy így önnel is jobb lesz majd az együttműködés. Említette a zöld könyvet is, és örülök annak, illetve remélem, hogy azonnal oda tud figyelni erre a kérdésre, elkezdhet ezzel dolgozni, és utána következhet rögtön a fehér könyv. Ami a regionalizációt illeti, ugye erre is utalt, szeretnénk tudni, hogy az európai halászati közös halászati politika és a regionalizáló, regionalizálódás hogy, hogyan egyeztethető össze. Kérem, hogy hosszú távú jövőképet adjon erről. Aztán ami a címkézést illeti, ezzel kapcsolatban is szeretném, hogyha beszámolna arról, hogy hogyan véli ezt a kérdést, hogyan kíván fellépni ezzel kapcsolatban. De Meneki asszony három percet kap a válaszra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Antinoro úrnak a kérdést. Valóban ezek a kérdések nagyon közelről érintenek minket. Már elmondtam, hogy 400 hozzájárulást kaptunk a vitához a közvélemény részéről, illetve az érintett felek részéről a zöld könyvhöz, és ezek a hozzájárulások pontosan ezt a szót említik, a decentralizációt. Nagyon sok nézőpont létezik azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtölteni tartalommal ezt a fogalmat. Szeretném világosá tenni, hogy amikor decentralizálásról beszélünk, akkor nem a, a halászati politika nemzeti szintre történő visszahelyezéséről beszélek, hiszen ez egy közös politika, és a továbbiakban is az lesz, hanem arról az előfeszítésről beszélek, hogy megnézzük, milyen hatásköröket adnak a szerződések, és nézzük meg közösen, hogy melyeket lehet alkalmazni a gyakorlatban. Nem látom okát annak, hogy a parlament, a bizottság, a tanács miért foglalkozna azzal, hogy milyen, mennyire nagyszemű hálót használnak a skót halászok. Nem, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a szerződés szövegéhez hülyek maradjunk. Hiszen nekem biztos jelöltként az a feladatom, hogy betartsuk a szerződések szövegét. Úgyhogy részletesen meg akarjuk vizsgálni, hogy hogyan fogjuk ezt a célt elérni, hogyan lehet az összes érintett felet összefogni. Ahogyan mondtam, az a célom, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek személyre szabottak valamennyi tengeri régió számára. És ezt oly módon tegyük meg, hogy az érintett feleket bevonjuk. Készen állok arra, hogy önökkel megvitassam ezt a programot, és a hatáskörök átadásáról is szívesen szólok. Ami pedig a címkézést illeti, ez különösen fontos téma, ez ugyanis lehetőséget biztosít arra, hogy versenyezzünk ugyanolyan jogokkal, mint a szomszédos halászok, ez olyan országok számára, mint például Görögország vagy Olaszország különösen fontos, ugyanis harmadik ország belé a halászok részéről a tisztességtelen verseny áldozatává válnak. Elnök, nagyon szépen köszönöm, de Meneki asszony. Nem tudom, hogy szeretne kiegészítő kérdést feltenni, úgy tűnik, hogy nem. Akkor a következő koordinátor következik, Rodusz asszony, a szocia- szocialista frakció részéről, és két percet kap a kérdésére. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt Demanaki asszony. Szeretettel köszöntöm Önt, és már örülök annak, hogy együtt fogunk dolgozni, dolgozhatunk együtt. Ön éveken át parlamenti képviselő volt, és ezért tudom, hogy ismeri a parlamenti képviselők és egymás közötti, illetve a kormány és a parlament közötti vitákat. Ezért is gondolom, hogy ismerve ezeket a nehézségeket, jól fogunk tudni együtt dolgozni. Az önök tapasztalataira, az ön tapasztalataira támaszkodva azt gondolom, hogy hamar egy hullámhozra kerülünk. No, nézzük akkor. A közös halászati politika reformja nem önmagában lévő cél. Ez nagyon sok pénzbe kerül, és egy megfelelő reformhoz egyszerűen szükség van a pénzeszközökre, annak érdekében a szociális és a gazdasági következményeit ennek a reformnak tudjuk egy kicsit enyhíteni. A tengerészeti politika átalakítása is nagyon sok pénzbe fog kerülni mondom ezt, miközben tudom, hogy valóban egy integrált megközelítésre van szükség, hiszen tiszta vízre van szükség, az ökoszisztéma egyensúlyára, hiszen ezek nélkül nem is lesznek már halak a tengerben. A kérdésem az, hogy a kollégáit a bizottságban, illetve a tanácsban hogyan kívánja meggyőzni arról, hogy egy eredményes reformra nem fogunk tudni eljutni, nulla pénzeszköz bevetésével. Köszönöm szépen, de meneki asszony három perce van a válaszra. Hogy válaszoljak akkor angolul? Azt gondolom, hogy önök a barátaim lesznek ebben a harcban, mert hát tényleg harcról lesz szó. Nyilván a gazdaságról beszélünk. Természetesen pénzeszközök nélkül nem fogunk tudni előrelépni, nem fogunk tudni haladni, és örülök egyébként ennek a kérdésnek. A vita, amit majd az új perspektívákról, az új pénzügyi tervről folytatunk a következő időszakra, nos, hát itt a mottónk az kell, hogy legyen, hogy komoly pénzügyi tervünk legyen, amely alapot biztosít a munkánkhoz azok a pénzeszközök, amelyeket kiutalnak számunkra, helyesen kell felhasználni. A legfontosabb véleményem szerint az, hogy elkülönített költségvetésre van szükség a tengerészeti politika vonatkozásában. A halászat, ugye nem kap túl nagy összeget, egy milliárd euróval számolhatunk nagyjából évente, Ezeket a pénzeszközöket nem szabadna pótólagosan extra felhasználni a tengerészetre, a, a hajózásra. Ez lett volna a válaszom az első kérdésére. A többi kérdés vonatkoz, vonatkozásában pedig más végazgatóságokkal karöltve fogunk pénzeszközökért folyamodni. A megfelelő területekért felelős biztosokkal programot kívánunk felállítani a tengerkutatás ügyében ez az egyik legfontosabb célunk, hiszen fel kell térképezni a halálományokat, ezt ismerve tudjuk a felhasználást is akkor körvonalazni. Ezek közösségi pénzeszközök, amelyekből finanszíroznánk ezeket, egészen pontosan a kutatásra koncentrálva. Aztán a halászak eh, is kapnak a part mentén a munkájukhoz megfelelő támogatást. Itt is karöltve fogunk dolgozni például a, a közlekedési főigazgatósággal, hiszen vannak metszetek, amelyeket ki lehet használni. Az utolsó dolog, amire még itt szeretnék kitérni, fontos, hogy jobban és hatékonyabban használjuk föl a pénzt elkölteni, ismerik az Európai Halászati Alapot, és van egy másik finanszírozási eszközünk is, az elsőben van öt tengely, amely meghatározza a pénzfelhasználás, és a negyedik kiemelendő, ez a fenntartható fejlődés tengelye. Ezt a kevés pénzeszközt valóban optimálisan kell felhasználni, annak érdekében, hogy valóban versenyképes legyen ez a terület. Köszönöm szépen. Raduszt asszony szeretne a kérdést? Igen, korrigálnám magamat, javítanám magamat hiszen akár már le is zárhatnánk ezt a meghallgatást, hiszen én az agrárpolitikára kérdeztem rá, ön pedig a halászati politikára válaszolt, és ez egy, egyfajta csapda volt, amit állítottam önnek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, a következőkben pedig az ALDE koordinátora következik, Gallagher úr, két percet kap. Köszönöm szépen. Elnök asszony, először is szeretnék gratulálni biztos jelölt asszonynak a kinevezéséért, illetve a jelöléséért, és sok szerencsét kívánok neki. És nagyon sokszor használta biztos jelölt asszony a partneri szót, partneri kapcsolat szót. Erre nagyon komoly szükség van, főleg a Lisszaboni szerződés életbe lépésével. A szakbizottságnak és a bizottságnak, az Európai Bizottságnak figyelni kell egymásra, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha megvalósulna ez a partneri kapcsolat. Nagyon nagylelkű szavakat mondott az elődjéről Borg úrról, ő is kiváló munkát végzett. A szerződés, Lisszaboni szerződés a parlamentet új jogokkal ruházta fel, az együttdöntéses eljárás sokkal több mindenre érvényes már. Az a kérdésem, hogy hogyan látja a három intézmény együttműködését ebben a kérdésben, illetve említette magát a halászati ágazatot, nyilván erre a szektorra is vonatkozik az együttműködés. Arra szeretnék felhívni a figyelmét, hogy karácsony előtt a Ferőer szigetekkel megakadt a tárgyalás. Arra kérem, hogy erre figyeljen oda, és kérem, hogy figyeljen oda arra, hogy a makréla állományjal kapcsolatban a harmadik országokkal aláírt szerződések, halászati egyezmények megfelelően, megfelelőek legyenek. Aztán ami Norvégiát illeti, nagyon fontos a nyíltengeri halak szempontjából, hogy, a, kérem, hogy, hogy pragmatikusan álljon hozzá a helyzethez, hogyha megakadnak a tárgyalások. Válasz következik. Szeretnék köszönetet mondani a kollégák kedves szavaiért, de szeretném azt megismételni, amit Rozosz asszony említett. Gyakorlatilag felnőtt koromban kizárólag képviselőként, parlamenti képviselőként dolgoztam, úgyhogy pontosan tudom, hogy egy parlamenti képviselőnek milyen nehéz erőteljesen politikailag föllépni, illetve szakmai munkát is végezni egy ilyen intézménnyel szemben, mint az Európai Bizottság. Az eddig életemben parlamenti képviselőként szemléltem a dolgokat, ez a szokásom megmarad, de azt gondolom, hogy a jövőben partneri kapcsolatot kell kialakítani a tanács, a bizottság és a parlament között, meg kell találni a, leg, a keretegyezmény lehető legjobb lehetőségeit. Ami Geleger úr kérdését illeti, pozitív egybeesés, hogy Norvégiával újra kezdte a bizottság, vagy újra kezdi a bizottság a tárgyalásokat. Éppen ma kezdi ezt el a tengeri főigazgatóság. Egy ideig félbeszakadtak valóban ezek a tárgyalások, nem egyszerű a helyzet, hiszen Norvégia nagy ország, szomszédos ország, és a bizottság nem csak halászati szempontból érdeklődik Norvégia iránt, energetikai, illetve tengerpolitikai szempontból is fontos ez, például a átjárhatóság kérdése is nagyon fontos. Nagyon örülök tehát annak, hogy a bizottság újra kezdte a tárgyalásokat Norvégiával. A tisztelt képviselő említette, hogy eh, miért nem haladtak előre a tárgyalások a nyílt tengeri állományjal kapcsolatban, és nem csak a nyílt tengeri állományokra gondolok, ezekkel, ezeknek az állományoknak a szétosztásával kapcsolatban eh, nem egyezett meg a két fél. A kérdés tehát az, hogy hogyan lehet az ideális megoldást megtalálni, amit mindkét felet kielégíti. Norvégia tehát nagy ország, és fontos ez Európa számára a több éves tervezéssel rendelkező területeken vagy ágazatokban Norvégia kvótákat szeretne felállítani, tehát nagyon fontos, hogy meg tudjunk egyezni. A szomszédos országoknak állandó párbeszédet kell fenntartani az EU-val, úgyhogy elengedhetetlen, hogy megegyezzünk. Remélem, hogy a megszületendő egyezmény ideális lesz, és az összes Faroer szigetek és norvégiai kérdésre vonatkozik majd. Kiegészítő kérdés, egy perc. Um, Köszönöm szépen. Ha saját hazámra gondolok, akkor a halá- el kell mondanom, hogy a halászhajók 80%-a 15 méternél kisebb, tehát gyakorlatilag partmenti halászat folyik hazámban. Nagyon fontos ez a közösség számára, és nagyon sok halász számára nincs más alternatív bevételi forrás. A közös halászati politika felülvizsgálatánál azt kérem, hogy világosan hogy világosan megfogalmazott kivételeket eszközöljenek ki a partmenti halászok szempontjából. Az elmúlt években különösen fontos lesz a szerepe ennek a halászati formának, és már említette korábban, hogy mindenképpen támogatni kell a tanácsadó testületeket, hiszen fontos a szerepük. Kérdezem, hogy egyetérte ezzel a megközelítéssel. Elnök, tessék, egy perce van, nem van neki asszony? Válasz. Geleger úr. Ezek rendkívül fontos témák. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy ez nem csak Skócia esetében igaz, nagyon sok olyan ország van, ahol a halászhajók többsége kishajó. Az EU halászhajóinak 80%-a 12 méternél rövidebb, tehát gyakorlatilag kisipari halászatról van szó. Jelenleg nem tudok részletesebben válaszolni, talán később ezt a témát el tudjuk mélyíteni, de a kis halászhajókra más szakpolitikai elvek vonatkoznak. Ezt a kérdést még megbeszélhetjük a közös halászati politika reformjáról beszélvén. Azt hiszem meg tudjuk találni a jó megoldást, hogy ilyen kérdésekben jól együtt tudjuk működni. Köszönöm szépen. A válaszok, illetve a kiegészítő kérdés nem lehet új kérdés, ezt nem fogom megengedni, ezt vegyék figyelembe. Most pedig Lövin asszony Következik, két percre kap szót. A zöldek koordinátora ő. Thank you very much, miss. Köszönöm szépen, Damanaki asszony, és gratulálok önnek, hogy jelölték erre rendkívül fontos feladatra. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy a bolygó 71%-át óceánok fedik, és a hal, ami ebben, ezekben a tengerekben található, az ökoszisztéma kulcsfontosságú elemét képezi mi is függünk ettől az ökoszisztémától, ugyanis a túlhalászás, a ragadozó halak állományát borzasztóan lecsökkentette. Az EU pedig a második legnagyobb halászhatalom a világon, úgyhogy borzasztó nagy a felelősségünk a tengeri ökoszisztéma destabilizálásában. De Meneki asszony úgy gondolja-e, hogy a támogatások a jelenlegi túlkapacitás növekedéséhez hozzájárultak-e, és ön hogy gondolja, hogyan lehet ezt a kapacitást összhangba hozni a rendelkezésre álló halállományokkal. Ugyanis a hal egy rendkívüli forrás. Milyen környezetvédelmi, illetve szociális kritériumok alapján dönthetnék el, hogy mely halászhajók kapnak engedélyt, melyektől vonják meg a halászati engedélyt. Nem lehetne prioritást adni azoknak a halászhajóknak, amelyek a legjobb, legelfogadhatóbb módszerekkel halásznak, illetve alacsony az üzemanyagfogyasztásuk. És így módon pedig hozzájárulnak a helyi gazdaság növekedéséhez tehát csökkenti a kapacitást, vagy pedig a piacot fogja bevonni ebbe. Az elnök asszonynak mikrofont szeretnénk kérni, köszönjük, de már neki asszony két percet kap. Nagyon köszönöm ezért ezt a kérdést. Egyetértek mindazzal, amit Lövin asszony elmondott, és pontosan ilyen adatokkal rendelkezünk mi is. Ezek teljesen helyén valóak az aktív halászattal kapcsolatban ezek a legfrissebb adatok, ezekkel kell szembenéznünk, ezekkel a körülményekkel, de hogyan fogjuk ezt megtenni? Hát oly módon, hogy az kedvező legyen az európai lakosság számára. Elmondanám, hogy az európai lakosság 40%-a partmenti régiókban él, tehát el kell érnünk, hogy ezek a lakossági csoportok alkalmazkodhassanak a körülményekhez. Politikusként az a feladatunk, hogy a fenntarthatóságot szem előtt tartsuk, illetve a szociális aspektusokat, amelyek az intézkedéseinkhez kapcsolódnak, annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetűeket védjük. Ez egyébként nem csupán a piaci erőkön keresztül történik, hiszen ezért vagyunk itt az európai politikák, szakpolitikák, illetve az Európai Bizottság, mint politikai intézmény úgy kívánja megszervezni ezeket az intézkedéseket, annak érdekében, hogy a jövőben is legyen még a tengerben hal hogy konstruktív módon tudjuk kifogni a halat annak érdekében, hogy a túlhalászást elkerüljük, illetve a partmenti régiókban élő hátrányos helyzetű lakossági csoportokat figyelembe vegyük. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Hát a jövőben a finanszírozásunknak szelektívebbnek kell lennie, és semmi értelme például finanszírozni folyamatosan az új halászhajók építését, ahogyan ezt korábban tettük, ennek már sem jelentősége. A finanszírozást arra kellene fordítani, hogy modernizálják a halászhajókat, annak érdekében, hogy a megfelelő halászati eszközökkel rendelkezzenek. Szelektív eszközökkel, amelyek ki tudják válogatni azokat a fajokat, azokat az állományokat, amelyeket halászni kívánunk így módon pedig a visszadobott halmennyiség jelentősen csökken. Tehát a finanszírozásnak szelektívnek kell lennie, ezt elismétlem, és a modernizálásra kell fordítani azt, a halászhajók modernizálására legyenek azok kis vagy nagy halászhajók. Aztán egy másik példát is említenék, hogyha vannak olyan halászok, akik a szabályokat betartják, akkor őket jutalmazni kell. Ezzel is egyetértek. Ezért beszélek a decentralizálásról és a regionalizálásról. Ezek nem üres szavak, olyan szavak ezek, amelyek egy célt szolgálnak, tehát, hogy jutalmazzuk azokat, akik betartják a szabályokat. Az új EU kontroll szabályzat is ennek felel meg. Egy perc a kiegészítő kérdése, egy percet kap. Nagyon szépen köszönöm, mondja a képviselő. Szeretném, hogyha egy kicsit részletekbe bocsátkozna azzal kapcsolatban, hogy mi az elképzelése arról, hogy a flotta kapacitás csökkentsük. Körülbelül 50%-os a túlkapacitásunk egyes ágazatokban. Ön hogyan kívánja ezt a helyzetet megoldani, és ön mit gondol, hogyan lehetne a környezetvédelmi fenntarthatósági kritériumokat figyelembe venni ebben a folyamatban? De Meneki asszony egy percet kap a válaszra. Igen. A halászati eszközök, amelyeket korábbiakban használtunk, mint például a vonóháló, ezek nem jártak az elvárt eredményekkel, és a képviselőasszonynak teljesen igaza van, ezt az utat nem követhetjük olyan finanszírozásra kell törekednünk, ami szelektív, és támogatni azokat a halászati eszközöket, amelyek fenntartható halászatot biztosítanak. Ezen kívül figyelembe kell vennünk a halászati erőfeszítések csökkentését, így módon pedig az éves kifogott hal mennyiséget is úgy kell meghatározni, hogy a túlzott visszadobott hal mennyiséget elkerüljük. Köszönöm, hogy az elnök, most pedig a konzervatív koordinátor következik, Robert Csikur. Dziękuję bardzo. Pani komisarz... Köszönöm szépen. Tisztelt biztos jelölt asszony! Tehát említette a kvóta politika, illetve az állomány menedzselési politika szegmentálódását. Nos, ezzel kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést. Az Európai Bizottság eddigi szakpolitikáját tekintve, illetve azt tekintve, hogy a kvótarendszer nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ön hogyan szeretne előrelépni szeretné megszüntetni ezt a rendszert, mint Borg biztos úr? A kvóta rendszert felcserélni valami másra, felváltaná valamint másra? Például a halász hajók szegmentálódására? Az írásos válaszában említette a balti tenger helyzetet, helyzetét, kérdezném, hogy a nyíltengeri halászat, amit egyébként említett, különösen az ipari halászat, nem a kisipari halászat, nos, ezek, ezekre odafigyelem majd, hiszen ezek a legveszélyesebbek, a legkárosabbak. Ezen halászati tevékenységek 80%-a a hal, hal állományt károsítja. A Pangázius esetében azonban nagyon nagy mennyiségű hal érkezik hozzánk máshonnan. Tehát kérdezném azt, hogy az ipari halászatot mennyire csökkenti le a élelmiszer célú halászat érd, ö, javára. Válasz? Azok a kérdések, amelyeket az imént említett, a vita lényegi részét képezik. A közös halászati politikának ez lesz majd a gerince, ez a modernizáció. A, a kvóta rendszer cserégéről kérdezett szeretnék konkrétan válaszolni erre a kérdésre. Szerintem nincsen egyetlen olyan eszköz, ami az összes lehetséges helyzetre, eh, halászati körülményre megoldást jelenthet Európában. Ha lenne ilyen csodaszer, vagy hogyha ön talált egy ilyet, akkor azt természetesen elfogadnánk, de ez még nem történt meg. Már régóta vizsgálódunk ezen a téren. Nem egyszerű, nem könnyű a kvótarendszert valami mással felváltani, a halászati tevékenység lecsökkentésével. Természetesen erre is lehetőség van, hiszen ha te, hogyha ezt a tevékenységet csökkentjük, akkor kevesebb halat kevesebb halat kell visszadobni. Tehát a halászati tevékenység csökkentése a legjobb módja a megoldásnak. Ha egyetlen fajt szemelünk ki, akkor erre a fajra külön kialakított eszközöket kell használni. Kérdés csupán az, hogy hogyan lehet a lehető leghatékonyabb módon használni a rendelkezésre álló eszközöket. A halászati tevékenység csökkentésével, tehát hogyha így próbáljuk megoldani a problémát, ennek lehetnek előnyei. Ami a balti tengert illeti, nagyon jó az együttműködésünk, a regionális tanácsadó testületekkel, tényleg kiváló. És előfordult, hogy a halászati főigazgatóság főigazgatója a balti eh, tanácsadó testülettől testület tanácsát fogadta meg, nem csak tudományos kérdésekben. Remélem, hogy a nyílt tengeri állományjal kapcsolatban a balti tengeren nem sokára új programunk lesz. Ezen program lehetővé teszi majd, hogy a lehető leghatékonyabban lépjünk fel. Én pártolom a több éves programokat, hiszen a kontinuitást jelenítik meg, és ez nem csak a mi számunkra fontos, hanem a partnereink számára is, és hasznos ez a tanácsi megbeszélések szempontjából. A balti tengerre mindenképpen vonatkozik majd egy kiegészítő kérdés. Tisztelt biztos asszony! Egy olyan témára szeretnék most utalni, amire már, amire már írásban válaszolt. A Balti tenger lazac állományának több éves programjáról van szó, Ugyanakkor a balti tengerben a tőkehal a legfontosabb Már Nem tudom, hogy véletlenül válaszolt írásban a ö, lazac, vagy említette a lazacot, vagy tőkehalra gondolt? Válasz. A tőkeharról már van egy több éves programunk, ezt jelenleg is fejlesztjük, és a tanácssal folyamatos együttműködésben modernizáljuk állandóan, frissítjük ezt fel állandóan. Természetesen örülnék annak, hogy együttesen vizsgálhatnánk, eh, vizsgálhatnánk ezt meg, de a lazaccal kapcsolatban nincsen még ilyen több éves program. Köszönöm szépen, most pedig akkor a GUE koordinátora következik, Ferreira képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, illetve biztos jelölt asszony. Nagyon gyakran hozzászólásaiban beszélt arról, hogy a flották túlkapacitását hogyan lehet szabályozni. Engedje meg, hogy elmondjam, hogy itt nagyon különbözőek, eltérőek a tapasztalatok. Portugália miután csatlakozott a közös halászati politikához, 30%-ban csökkentette 10 év alatt a flotta kapacitását, ugyanakkor viszont egyéb tengeri flottával rendelkező országok 12-37%-kal csökkentette flottáját, sőt, Spanyolország pedig 10%-kal növelte. A helyzet nagyon, gyak, nagyon gyakran eltérő országról országra. A flotta kapacitásának csökkentése Portugáliában nem lesz kifizetődő, sőt, alapvetően a termelési eszközök értékének csökkenéséből lehet megtakarításokat kieszközölni Portugáliában. Azt hiszem, hogy a válsággal kapcsolatban az egyetlen megoldás, amit javasolt az európai közösség, az az volt, hogy csökkentsük le a flottát. Annak érdekében, hogy a halászat fizetőképességét javítsák. Válasz? A halászati politika közös politika. És ez pedig egyértelműen kifejezésre kerül a szerződésekben. Ezt a maximumig tiszteletbe kívánom tartani. Azonban erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy lássuk, melyik a hely, milyen helyzetben vannak az egyes országok, annak érdekében, hogy a lehető legjobb választathassunk nekik tény, hogy Portugália nagymértékben csökkentette flottáját az európai átlagnál is nagyobb mértékben, az átlag az évi 2%, önök pedig gyakorlatilag ennek a kétszeresét értékel. Ugyanakkor viszont ott van a termelékenység problémája, meg kell néznünk, hogy ezzel kapcsolatban mit tehetünk, de mindig a közös politika, tehát kiemelem a közös politika eszközeivel kell ezt elérnünk. Én nem engedhetem meg, hogy nemzeti szintre visszahelyezzük ezt a halászati politikát, nem csak azért, mert nem hiszem, hogy ez jó lenne a gazdaság számára, hanem azért sem, mert nem léphetünk vissza. Úgy gondolom, hogy azok a negatív gazdasági adatok, amelyeket ön említett, ahhoz kapcsolódnak, hogy a flotta, a portugál flotta nagy részét kis, illetve nagyon kis halászhajók alkotják. Ebből kifolyólag tehát más politikát kell alkalmazni a kis halászhajókra, annak érdekében, hogy ösztönözzük a flotta és az eszközök modernizálását. Figyelembe kell vennünk azokat a lehetőségeket is, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogyan lehet megtartani ezeket a halászati tevékenységeket, és hogyan működhetünk együtt a regionális fejlesztési főigazgatósággal ösztönzőket bevezetve annak érdekében, hogy különböző létesítményeket hozzanak létre, hűtőházakat például, amelyek javítják a helyzetet. Az új finanszírozási politikával pedig a termelői szövetségekre, szervezetekre fogunk összpontosítani. Természetesen az ösztönzők nem vonatkoznak minden termelői kategóriára, de a termelők 57%-át lefedik. Azt hiszem Portugáliában is egyébként hasonló a helyzet. Meg kell néznünk tehát, hogy közös eszközeink alkalmazásával hogyan tudunk segíteni a különböző régióknak a különböző országokban. Azt hiszem, hogy a portugál partok problémái ugyanazok, mint más mediterrán országokban. Úgyhogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel kell dolgoznunk annak érdekében, hogy segítsük a kis halászhajókat annak érdekében, hogy fennmaradhassanak. Az új rendeletben, az új EU kontroll rendeletben vannak kivételek már. Elnök asszony, kiegészítő kérdés egy perc. Biztos jelölt asszony, megint szeretném ugyanezt elmondani, a jövedelmezőség növelése a halászat esetében. A kérdésem, hogy mikor fogják felülvizsgálni a piacok közös szervezését? Úgy gondolja, hogy ez a közös piaci rendtartás a globális reformcsomagnak részét képezi-e? Ebben ugyanis lehetnek különböző alkalmazási szakaszok, és Emlékeztetnék arra, hogy a közös piaci rendtartás reformját már korábban is megvalósították. Szeretném kérdezni, hogy ezt mikorra tervezik, de Minaki asszony egy percet kap a válaszra. Igen, a közös piaci rendtartás reformja kisé későn érkezett. De úgy döntöttünk, hogy létrejön egy új közös szervezet, amely a közös halászati politikának a reformjával összhangban lesz. Nincs értelme ugyanis először felülvizsgálni magát a szervet, utána a szakpolitikát, és aztán pedig vissza kelljen térnünk ahhoz, hogy a szervet újra felülvizsgáljuk. Nem, ennek semmi értelme nincsen. De elismétlem, nem tudom, hogy világos voltam-e, lesz reform, ennek az a célja pedig, hogy a lehető legjobb eszközöket használja fel, hogy egy közös halászati politikát valósítsunk meg. De ez teljesen világos, hogy figyelembe kell vennünk a különböző rétegeket, a különböző érdekeket, ugyanis az érdekek, a kis halászhajók érdekei eltérőek a nagy halászhajótól. Elnök, most pedig Farage úr következik, az EFD koordinátora. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy a közös halászati politika az ön megítélése szerint jó alapokon nyugszik és helyes. Viszont a britek szempontjából nézve tulajdonképpen egy óriási hiba, eltűntek, elvesztek a munkahelyek, és a brit flotta engedélyt kap tulajdonképpen arra, hogy egy ötödét halászhatja csak ki annak, amit gyakorlatilag a területen alá eső vizekből kihalászhatna. És ezt mi magunkinak tekintjük. Úgyhogy a british flotta, ahogyan mondtam, 7%-át foghatja ki azoknak a halaknak, akik ott úszkálnak a tengereinkben. A visszadobott halmennyiség tekintetében a britek a nagy vesztesek. De azért van szebb oldala is ennek a történetnek, hiszen Franciaország például körülbelül egy millióan vesznek részt akik hobbiból halásznak tulajdonképpen, hát vannak ilyenek azért Nagy-Britanniában is. Azonban ez egy hatalmas nagy ágazat, és az Európai Unió nagyon racionálisan döntött ebben a kérdésben. Azonban a bizottság majd rájuk borította az asztalt, és ezért kérdezném öntől, hogy az ön szándéka-e az, hogy a következő öt év alatt egy olyan rendeletet kíván-e bevezetni, amelyel ezt a hobbiból történő halászást szabályozza és ellenőrzi. Válasz. Nos, tiszteletben tartom azokat az adatokat, amelyeket ön itt elővezetett az országára vonatkozóan, azonban arra nem tehetek ígéretet, hogy a helyzet romlása valóban az Európai Uniós politikára vezethető vissza. Ugye ezt globális kontextusban kell tekintenünk, és megfelelően reagálnunk a helyzetre. nem szeretnék diszkriminatíve eljárni az egyes országokkal szemben, tehát nem lehet úgy eljárni, hogy a politikából egyesek hasznot húznának, mások viszont a vesztesei lennének. Minden egyes tengeri medence vonatkozásában megfelelően kell eljárnunk, szem előtt tartva a regionalizációt. Ami a hobbi horgászatot illeti, megnyugtathatom, egyáltalán nincsen szándékomban a sporthalászatra, a sporthorgászatra kiterjesztve is rendelkezni, hiszen van már megfelelő szabályozás, elegendő szabályozás tagállami szinten, és minden tagállam saját maga dönthet, úgyhogy ezt kategorikusan kijelenthetem. Ugyanakkor szeretném egyértelműsíteni, hogy a sporthorgászat során kihalászott mennyiséget is számba veszik, amikor a teljes halálományról gondolkodunk, a teljes kifogott mennyiségről. Éppen annak érdekében, hogy a halálományokról realisztikus képünk legyen. Az tagállamában és máshol is, azonban a sporthorgászat nem kerül be ebbe a közös halászati ágazatba. Akkor hagy javasoljam azt, biztos asszony jelölt, hogyha átfogó költség haszon számítást végeznénk. Mert ugye nem csak arról van szó, hogy kimegyünk egy kicsit horgászni, hiszen a kifogott halból utána mások étkeznek, eladásra kerülnek ezek a halak. Úgyhogy nagyon sok ágazat érintett itt, úgyhogy a költséghaszon számítás azt gondolom, hogy nagyon lényeges lenne, sőt egy egy olyan tanulmány is, amelyel a hatásokat elemezhetnénk ahogyan mondtam, tehát a társult ágazatokat is vizsgálnunk kellene, úgyhogy nem tudom, hogy erre vonatkozóan tudná-e valami közelebbit mondani. Egy percben jön a válasz. Nagy örömmel töltene el Ferics úr, hogyha megfelelő értékelésnek birtokában lennék a, a tevékenységeket és a halálományt tekintve is, hiszen ex post, utólagos értékelésre van szükség, ezeket kicsit jobban elő kell még készíteni, annak érdekében, hogy valóban pontos képünk legyen a tevékenységünkről. Jelöltként ezen a poszton mindent megteszek majd azért, hogy politikánk alá eső területen pontos értékelést kapjunk. Még egyszer mondom, a sporthorgászat vonatkozásában hatástanulmány nem biztos, hogy készül, hiszen akkor ezt úgy is értelmezhetnék, hogy ezt integrálni kívánnám a közös halászati politikába, ami, amire vonatkozóan nincs szándékom. Köszönöm szépen. Most a függetlenek következnek. Löpen úrnak adom meg a szót. Tisztelt biztos asszony! Köszönöm szépen. Azt mondta ön prioritásként, hogy a flottákat ki kell egyensúlyozni, és a kisebbeket pedig javítani kell. Októberből van egy ütemterv arra vonatkozóan, hogy a vám tarifákat hogyan csökkentenék itt Európában, hiszen 60%-os volumenről van szó. Nos, ezáltal elég nagy válságot idéznénk elő. Tudjuk jól, hogy nagyon szigorú szabályoknak vetik alá a, behozó, a, a halak vonatkozásában, viszont a behozott halmennyiség, halvolumen vonatkozásában nem, és ezért kérdem én, hogy nem sérül-e ettől ez az ágazat. Az tény, hogy, és igaz, és az önszándéka is, hogy óvjuk a halálományokat, Azonban az importok esetében, főleg illegális halak vonatkozásában mit kíván tenni? Főleg annak érdekében, hogy visszaszorítsuk az illegális halászatot, különös tekintettel arra, hogy tulajdonképpen előnyt élvez a vámok tekintetében éppen ez az ágazat. Köszönöm szépen, Löpen képviselő úr, ezt a kérdést. Családi hagyományként én is tisztelem a halászatot, önről is tudom, hogy sporthorgász, és természetesen elismerem, hogy ismeretei, komoly ismeretei vannak ezzel a témával kapcsolatban. Nem hinném, hogy kötelezettséget vállalunk magunkra, hiszen a tagállamok felelősségi körébe tartozik ez a téma, és nincs olyan ambícióm, hogy ezt a területet integráljam a közös halászati politikába. Azonban biztosként felelősséggel tartoznék azért, hogy pozitív környezeti hatásuk legyen a különböző halászati eszközöknek, illetve járműveknek, akár kicsikről, akár nagyokról van szó. Nem lehet tehát itt diszkriminálni nem lehetnek előítéleteink sem, amelyeket alkalmazunk. A nagyjárművek nem feltétlenül szennyezőbbek a kisebbeknél, attól függ, hogy milyen halászati eszközökkel dolgoznak. A széndiokszid kibocsátási szinteket mindenképpen tekintetbe kell venni és be kell tartani, úgyhogy igyekszem majd igazságosan eljárni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a közös alkalmazása a rendeletnek, amelyet, amely kidolgozásra került, mindenképpen egy jobb rendszert szolgálna, és egy, egy pontrendszerben bizonyos pontok kerülnének ki a osztásra. Ez az új pontrendszer a hatékonyság növeléséhez járulna hozzá. Hiszen az ellenőrzésre vonatkozó rendelet a korábbiakat összefésülve egyszerűsíteni és hatékonyabbá tenni az ellenőrzést. Ezek olyan előnyöket jelentenek, amelyek közül az egyik például az, hogy amennyiben egyszerűsítik a szabály, akkor többen be is tartják. Rendelkezéseink alkalmazása területén mutatkoznak problémák, de bízom abban, hogy az új rendszerrel javulni fog a helyzet. Löpen úr, tudom, hogy a számvevő szék negatív véleményt adott a halászati politika alkalmazását tekintve, ezért most arra kell koncentrálnunk, hogy az új rendelkezéssel hogyan tudunk javítani ezen. Egy perc kiegészítő kérdés, nem tudom, hogy kívánja ezt kihasználni, Löpen úr. mikrofon nélkül, de most már halljuk. Köszönjük szépen! Köszönöm, hogy reagált a családi hagyományaimra is. Apám és nagyapám is halász volt. Nekem is van némi saját tapasztalatom, és vonóhálós hajón én is utaztam gyerekkoromban, úgyhogy vannak valóban saját tapasztalataim. A jelenlegi politika úgy gondolom, hogy oda vezetne, hogy a kis halászjárműveket abszolút figyelmen kívül hagynák. A, az átruházható kvóták kérdése érdekelne, hiszen most ez úgy tűnik, hogy akkor az európaiak járnának talán jobban, de nem vehetnének többet a kvótákból, hanem a feleslegeiket egy harmadik ország felé kellene eladniuk. A válasz amikor a családi hagyományokra utaltam, elsősorban arra gondoltam, hogy édesapja halász volt, méghozzá nagyon nehéz körülmények között volt kénytelen dolgozni. Most pedig akkor térjünk vissza a jelenhez. Az átruházható kvótákról beszélt. Ez egy nagyon fontos kérdés. Utalnék arra, hogy európai szinten jelen állapotban nem létezik még ez a rendszer. Más országokban azonban, mint Dániában alkalmazzák. Méghozzá olyan formában, hogy megfelelő idevágó rendelkezésekhez adaptálva alkalmazzák. Izland is egy példa lehetne. Úgy tűnik, hogy a nagy tőke bevásárolta magát ebbe a rendszerbe, amely majd majd összeomlott, és a helyzet komolyságánál fogva a zöld könyv alapján majd reagálni kell erre. Most azonban nem tudok erre megoldást kínálni, hiszen vannak olyan tagállamok, akik használják, alkalmazzák, vannak, akik nem, és ez tagállami hatáskör, ezért nem is avatkozhatom be. Európai szinten azonban biztosítani kell, hogy ne manőverezzük bele magunkat egy fenntarthatatlan helyzetbe, főleg a kishalászati ágazatok. Most pedig akkor a második forduló következik a frakciók vezérszónokaival. Egy percre megadom a szót Patrao asszonynak, Patrao névés asszonynak. Nagyon köszönöm, elnök asszony, illetve Damanaki asszonynak is köszönöm elsősorban. Remélem, hogy válaszai sikerre viszik. A halászati politika legutóbbi reformja 2002-ben történt. Akkor képtelen volt a problémákat megoldani. Kapa- túlkapacitás, befektetési kapacitások, anélkül, hogy megfelelően megtalálnánk a helyét ennek a két jelenségnek illetve a visszadobott hal mennyiség. Ezekkel kapcsolatban nem tudunk pontos adatokat. A következő reformnak nagyon elmélyültnek kell lennie. Milyen értelemben, milyen irányba kell ezt elvégezni? A döntéseket kell decentralizálni, vagy pedig diversifikálni az irányítási modelleket. Két percre kap válasz lehetőséget a biztos jelölt asszony. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Neves asszonynak is ezt a kérdést. Jól tudom, hogy egy nagyon komplikált ágazatért vagyunk felelősek, és jól tudom, hogy ő pedig a képviselő asszony készítette a jelentést a zöld könyvről több száz választ kellett megvizsgálni, én se tudtam egyébként ezeket végigolvasni, de tudom, hogy milyen kiváló munkát végzett, és jelentéstervezetét olvastam. Tudom, hogy kitűnő elképzelései vannak, ezeket ki is fogom használni egyébként. Hogyan lehet haladni a továbbiakban? Meg kell nézni a prioritásokat, például a szabályozás egyszerűsítését annak érdekében, hogy az hatékonyabb legyen. Néhányan úgy gondolják, hogy én a kör négyszögesítésére törekszem, de vissza fogok nyúlni a görög geometriához annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményeket érjem el, tehát, hogy a különböző egymással ütköző érdekeket összehangoljam. Ezt önök is tudják, ott van a fogyasztók érdeke, a halászok érdeke, a kis halászok, az ipar érdeke, az ipar érdekei, a különböző régiók érdekei, partmenti régiók, turisztikai érdekek, tehát nagyon sok érdekről van szó, és ezt a képviselők is pontosan tudják. A prioritások négy kulcs szóra, fog, kulcsóban foglalhatók össze. Fentarthatóság egyrésztről, növelni fogjuk a demokratikus felelősségvállalást, decentralizáció és regionalizáció segítségével, illetve teljesíteni fogjuk nagyobb mértékben ígéreteinket, és igyekszünk jobb halászati eszközökkel dolgozni. Nehéz ez, de erre fogunk törekedni. 30 másodpercre kap lehetőséget kiegészítő kérdésre. Nagyon köszönöm, mondja képviselőasszony. Nemrégiben beszéltem arról, hogy hogyan lehet jellemezni, illetve lokalizálni a flottákat. A második kérdésem az, hogy az ipari, illetve kisipari halász flotta között milyen különbségek vannak. Ez egy különösen kényes kérdés, nagyon oda kell rá figyelnünk. Ami pedig az igazgatási modelleket illeti, ezzel kapcsolatban ön valóban szeretne befektetni olyan tanulmányokban, amelyek pontosan ezekkel a modellekkel foglalkoznak. Biztos jelölt asszony, az öné a szó. Igen, úgy gondolom, hogy a különbségtétel a sporthorgászat, illetve a professzionális halászat között szerintem eléggé könnyű, ugyanis a horgász számomra az, aki nem adja el a terméket. A különbség pedig az ipar, az ipari halászat és a kisipari halászat között már sokkal nehezebben megállapítható, és ez a közös halászati politika kereteiben kell, hogy meghatározzuk. Például a kis halászhajóknak nem fogjuk megengedni a vonóhálók használatát. Benvenuta. Jó. Milana képviselő. Köszönöm szépen a szót. Azt gondolom, hogy ha, ö, sokkal hatékonyabban lehet ilyen kérdésekre válaszolni szóban, mint írásban. Én nagyon egyszerű kérdést szeretnék föltenni. Európában évente körülbelül 50 millió tonna akvakultúrából származó halat fogyasztanak el. Ez ezzel kapcsolatos szakpolitika sokat fejlődött az utóbbi években, de azért vannak itt hiányosságok is. Az Európai Bizottság sokat egyeztet a parlamenttel azzal kapcsolatban, hogy mik a, mik a szándékai. azt gondolom, hogy az akvakultúrára különleges rendelkezéseknek kéne vonatkozni, hiszen különleges szükségletek vannak, illetve az is elképzelhető, hogy az alapon belül eh, el kéne különíteni egy részt az akvakultúráknak. Válasz két percben. Köszönöm szépen Milána úr kérdését. A hal gazdálkodásra, az akvakultúrákra ezre, ezre, erre a kérdésre már a kezdetek kezdetén utaltam, ezt is megvizsgáltam a felkészülés során. Az akvakultúrákat a lehető legnagyobb mértékben fejleszteni kell, még csak 1,2 tonna akvakultúrából származó ö, halat állítunk elő, az import viszont 5,5 tonna. Eddig nem volt meg a központosított akvakultúra szakpolitika, nagyon sok főigazgatóság ö, vesz részt ebben a munkában, tehát felaprózódott ez a munka, meg kell nézni, hogy hogyan lehet ezt jobban koordinálni. El fogok látogatni majd a tagállamokba, felkeresem a tagállamok illetékes haték, hatóságait, és megnézem, hogy hogyan lehet hatékonyan előrelépni. Talán egy közös akvakultúra politikára is szüksége lenne, és egy ehhez kapcsolatos alapra. Kiegészítő kérdés? Kérdésem, hogy ebben az ágazatban hajlandó-e a normatív alapokat megreformálni. Jelenleg több tucat rendelet, illetve jogszabály vonatkozik erre, ezekre, erre az ágazatra. Egyetért azzal, hogy ezt reformálni kell. Válasz. Igen, teljesen egyetértek azzal, hogy ezt meg kell tenni. Nagyon sok olyan főigazgatóság, osztály van, amely akvakultúrával foglalkozik, egészségügy, közlekedés, stb. stb. Semmi értelme annak, hogy felaprózzuk ezt, ugyanakkor nem akarjuk elvenni más főigazgatóságok illetékességét, de jó lenne valahogyan összpontosítani ezt a kérdést. Köszönöm szépen, most pedig egy percre Haglund elnök úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos jelölt asszony. Szeretném, hogyha részletekbe bocsátkozna ezzel kapcsolatban, hogy milyen kapcsolat áll fenn a harmadik országokkal kötött halászati megállapodások, illetve olyan Európai Uniós emberi jogi szabványokra utalna például a Gineával kötendő halászati megállapodásra, amelyet elutasítottunk, hol hasonló esetek lesznek a jövőben, illetve a Hallal táplálkozó ragadozókra is szeretném, hogyha kitérne. Köszönöm szépen, most pedig két percre Damanáki asszony kap szót a válaszra. Köszönöm szépen, Haglund úr. Először is a nemzetközi megállapodásokról szólnék. Nos, valóban. Politikánk ezzel kapcsolatban javítható. illetve politikánk felülvizsgálatára vonatkozó vitára is szükség van. Nagyon sok alapra van szükség, egy 15%-os növelésre, költségvetés növelésre, hogy megköthessük ezeket a megállapodásokat. Ugyanakkor viszont a halász, az ipari halászat érdekeit, illetve azon országok érdekeit is figyelembe kell vennünk, amelyek rendkívül nehéz helyzetben vannak emberi jogi szempontból. Például én üdvözlöm az Európai Parlament döntését a Gineával kötendő megállapodással kapcsolatban, és azt hiszem, hogy ez szakpolitikánknak nagy mértékben megfelel. Én minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy az emberi jogok témája egy alapfeltétele legyen ezeknek a megállapodásoknak. A megállapodások ilyen irányú politikája hasznos mindenki számára, a halászaink számára és a harmadik országok számára is. Nagyon sok szempontból egyébként, nagyon sok okból nem mindig sikerül ezt megfelelően megoldani. Kiegészítő kérdés, nagyon röviden elnök asszony, köszönöm Damanaki asszony a világos válaszát. A harmadik országokkal kapcsolatban kérem, hogy a ragadozókra pedig térjen vissza, hogyha, megenged, hogyha lehetősége nyílik erre. Igen. Ami a fókákat és a kormoránokat illeti. Ez nem olyan téma, amelyet a bizottság vagy az Európai Unió szabályoz, hanem ez tagállami hatáskörbe tartozik. A tagállamok, ha kívánják, megoldhatják ezt a problémát a maguk módján. Azonban ami de lehetőségem van, és itt most konkrétan a kormoránokra gondolok. A kormoránok tagállami hatáskörbe tartoznak. A fogákkal kapcsolatban egyébként van már egy szakpolitikánk, amit alkalmazni kell. Azt elmondanám, hogy jövőre valószínűleg lehetőségünk nyílik arra, hogy egy hatástanulmányt végezzünk a helyzetről. Annak érdekében, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk, most pedig akkor Hatchton úr következik egy perc. Um, Köszönöm szépen, tisztelt biztos jelölt asszony. A bevezetőjében utalt arra, hogy a szakpolitika hihetősége forog kockán. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy a közös halászati politika Skóciában hitelt vesztett. Már majdnem 30 éve érvényes ez, és ez azt hiszem csak a gazdasági károkkal járt a halász közösségekre. Kérdésem, hogy az önáltal vezetett közös halászati politikában ez a trend megfordítható-e? Aztán a decentralizáció témájában azt említette, hogy minden tengeri területre testre szabott megoldást kell találni. Ebből az, következ, az következne, hogy azon tagállamok kell, hogy eldöntsék, hogy mi lesz a tengeri területekkel sorsa, akik határosak ezen tengeri területekkel. Válasz? Természetesen. Tiszteletben tartom, hogy egy kollégának az a véleménye, hogy a közös halászati politika kudarcot vallott, de ne felejtsük el a pozitív fejleményeket sem. Ezek Skócia esetében is érvényesek. A közös halászati politika következtében, vagy ennek köszönhetően, a szürke tőkehalaknál, északi szű, szű, szürke tőkehalnál az állomány helyzete javult, még a legnagyobb fenntartható szintet is elérte, ezt is túllépte. 2007 óta folytatjuk ezt a szakpolitikát, és nagyon sokat javult tehát az állomány. Úgyhogy nem csupa negatívumról beszélhetünk, illetve a biszkai jövőben is jó helyzet. Nagyon jó lenne, hogyha a skót halászok is úgy, éreznék, úgy éreznék, hogy gondolunk rájuk, illetve hogy ők is részei a közös halászati politikának. Próbálunk odafigyelni önökre. Ami a közös halászati politika reformját illeti, meg kell alaposan vizsgálnunk a regionalizációt, a lehetőségeket. Hogy ki fogja a döntéseket hozni a tengeri területeket illetően, nos, ezt még meg kell vitatnunk. Szerintem ön úgy, úgy látom, hogy ön úgy véli, hogy kizárólag az illetékes tagállamok, tehát azok a tagállamok, amelyeknek partja van az adott tengeri régión, ezek döntenének. Nos, ez azt hiszem nem felel meg a szerződésnek, sem a közös halászati politikának, de megvizsgálhatjuk a lehető legjobb megoldást. Kiegészítő kérdés? Ön szerint helyese az, hogy nem kell megkérdejelőzni a szakpolitikákat, hogyha nyilvánvaló mindenki számára, hogy nem működőképes, a halászok számára érthetetlen az, hogy valamit így vagy úgy kell tenni, az csak azért, mert a szerződés ezt mondja ki. Ön szerint elfogadható-e az, hogy néha a szerződés önmaga nem jól fogalmazza, vagy helytelen? Válasz? kénytelen vagyok tiszteletben tartani a szerződést, de a szerződés mondja ki, hogy a közös halászati politika, mint bármilyen más szakpolitika, megtárgyalható. Tehát arról van itt most szó, hogy ez a zöld könyv háttere is, hogy a közös halászati politikát felül lehet vizsgálni, meg lehet reformálni. Pontosan ez fog most történni. Stevenson alelnök úr, nagyon köszönöm, Demeneki asszony. Nagy megkönnyebbüléssel hallgatom, hogy ön a KHP reformja mellett tette le voksát, főként a decentralizáció, illetve a regionalizáció tekintetében. Az amsterdami szerződésnek volt egy jegyzőkönyve a szubszidiaritásról, és ott pedig pontosan a decentralizáció szerepelt, tehát hogy kíváncsi lennék, hogy ennek akadályát hogyan tudja leküzdeni, illetve, hogy a napi hallgazdálkodásnál ez kizárja a mikromanagement lehetőségét, ami katasztrófához vezethet Brüsszel alkalmazásában. Köszönöm szépen, akkor következik a válasz. Tény, hogy a szerződés rendel, úgy rendelkezik, hogy nem lehet nemzeti szintre visszahelyezni szakpolitikáinkat, és ezt már az elején is elmondtam, amikor beszéltem annak lehetőségéről, hogy tagállamokhoz küldjünk vissza hatásköröket. Ez nagyon különbözik a regionalizációtól, ami egyébként a zöld könyvben és a különböző jelentésekben is szerepel. Teljesen eltérő koncepciókról van szó, nem fogunk hatásköröket visszaadni a tagállamoknak. arról van szó, hogy részletekbe bocsátkozva a tagállamok adhassanak megoldásokat. Ezt a szerződés lehetővé teszi. Ez szerepel is egyébként a zöld könyvben, és ezért folytatjuk le most ezt a párbeszédet. De, elmondanám még egyszer, nem lehet megint nemzeti szintekre visszahelyezni döntési lehetőségeket. Kiegészítő kérdés 30 másodperc. biztosíthat-e minket arról, hogy nem lesz egy mindenki számára ugyanaz a méret menedzsment módszer érvényben. Demeneki asszony. Nos igen, ön már elmondta korábbiakban is, hogy a mikromanagementet el kell kerülni. Most pedig azt mondja, hogy nem kell alkalmazni az egységesített rendszert, az egységes módszert, hanem személyre szabott módszereket kell alkalmaznunk, integrált módszereket, megoldásokat, amelyek konkrét problémákra adhatnak megoldást. Szerintem ezeket a koncepciókat egyébként vegyíteni is lehet azzal együtt, hogy így elkerüljük a mikromanagementet. Azt hiszem, hogy nagyon bonyolult lesz ez a folyamat. Elnök, Ferreira úr, egy percre kap lehetőséget. Köszönöm szépen. Visszatérnék a decentralizáció témájához. Biztos jelölt asszony, az imént említette, hogy a közös halászati politikát nem lehet visszautalni nemzeti hatáskörbe, és támogatja, képviseli a közös halászati politikát. Tudjuk, hogy mit jelent az, hogy közös szakpolitika, illetve mit jelent az, hogy mi az ára ennek. Mi a véleménye arról, hogy ezt az árat visszautalnánk a közös nemzeti hatáskörbe? Válasz. Az imént azt említettem, hogy közös szakpolitikára van szükség. Hiszem, hogy az európai halászati politika rendelkezik a szükséges intézkedésekkel, lépésekkel, vagy megoldott ebben a közös teherviselés. Azt gondolom, megvannak a védelmi intézkedéseink is. Ami a decentralizációt illeti, támogatom majd az ezzel kapcsolatos javaslatokat. Kiegészítő kérdés? A kérdésem arra vonatkozott, hogy hogyan reagál majd arra, hogyha a halászati alap finanszírozását csökkenteni akarják, hiszen ennek megvan a veszélye. Illetve, hogy a 2002-es derogációt állandó szintre akarják emelni, ugye ez a 12 mérföldes szabály, illetve a 12 mérföldön túli távolságokra, területekkel kapcsolatban mi a véleménye? Tehát a parttól számított 12 mérföldön túli területekről. Nos, hangzik a válasz. Eh, az ENSZ ezzel kapcsolatos egyezményét mindig is tiszteletben, fog, tiszteletben tartjuk, és tiszteletben tartottuk. Vannak olyan országok, ahol 12 tengeri mérföld eh, ez a eh, távolság, máshol viszont 200 mérföld, attól függően, hogy gazdasági övezetbe tartozik ez, vagy nem. Elnök. Ezen kérdéskörben az utolsó kérdés feltevő Szalavrakosz úr. Egy, egy perc. Demenaki. Demenaki asszony. Úgy hiszem, hogy meghallgatása eddig nagyon kielégítően alakul, annak ellenére, hogy különböző különböző pártokból jöttünk, ön és jó magam Görögországban. Ön azonban privilegizált helyzetben van, és ez teljesen világos a válaszaiból is. A földközi tengerről szeretnék ma szólni, nagyon sok ország található e körül a tenger körül, néhányan közülük nem Európai Uniós tagállamok. És nincsenek ahogy nincsenek nyílt tengerek, úgy nincsenek kizárólagos gazdasági térségek sem. A 6, illetve 12 tengeri mérföldes szabályról szeretnék most kérdezni, hogyan tudja biztosítani, hogy halászaink, akiknek az összes EU-s szabályt be kell tartaniuk miközben az EU-n kívüli halász kollégáik nem tartják tiszteletben ezeket a szabályokat, illegális halászatot végeznek más országok kárára. Válasz. Nagyon köszönöm ezt a kérdést. Tény, amit kérdezett, rendkívül súlyos. Görögországot érinti, de más földközi tengeri országot is, ugyanis nagyon sok ország kell szembenézzen ezzel a problémával, a tisztességtelen verseny problémájával. Ahogyan tudják önök is, a földközi tengeri térségben nem csupán mi vagyunk, hanem nagyon sok más ország. Országok, amelyek nem hajlandóak a nemzetközi halászati szabályokat betartani. Hogyan lehet ezt megoldani? Hát egyrészt párbeszéd útján. A párbeszéd különösen fontos, illetve talán azt is tudják, hogy az Európai Unió részt vesz a földközi tengeri halászati szervezetekben, az ICAN-ban, illetve a Mediterrán Bizottságban. Valamennyi mediterrán ország tagja ennek az utóbbinak, Törökország szintúgy, úgyhogy nyomást kell gyakorolni erre a szervezetre annak érdekében, hogy világosá tegyük, a szabályok mindenkire vonatkoznak. Az Európai Unió a világon a legnagyobb halimportőr, nem importálhat olyan haltermékeket, amelyek illegális halászatból származnak. Ezeket nem lehet értékesíteni az európai piacon. Így tehát a lehető legjobb megáldó, megoldásra kell törekednünk, ami mindenki számára megfelel, főként pedig olyan megoldásokra törekszünk, amelyek védik halászainkat. Minden erőmmel azon fogok dolgozni, hogy ez így legyen, és a tengeri jogot békésen szeretnénk megvalósítani a kérdekében, hogy a teljes halászati ágazatnak ez megfeleljen. Kiegészítő kérdés, nem lesz nagyon részletes volt a válasz, köszönöm, mondja az elnök. Most pedig Kadek úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos jelölt asszony, üdvözlöm, üdvözlöm önt. Azok közé tartozom, akik úgy vélik, hogy jelenleg elképzelhetetlen, hogy a kisipari halászatnak átruházható egyéni kvótákat szabnánk meg. Én a brötányi halászokkal vagyok kapcsolatban. Ami a Lisszaboni szerződést illeti, az a kérdésem, hogy a part menti halászatnak új definícióját szeretné -e látni, tehát hogyha mi újra definiálnánk a kisipari ö, halászatot, illetve a part menti zónákat. Két perc a válaszra. Köszönöm szépen, Kadek úr, a kérdést. valóban ezek a, a kvóta rendszer átruházhatósága, remélem ugyanarról beszélünk, tehát ez nem egyszerű kérdés. A brötányi halászok helyzetet tudom, hogy nem könnyű. Tudom, hogy vannak olyan tagállamok, ahol érvényben van ez a rendszer, de nagyon fontos, hogy a megfelelő feltételek, körülmények, szabályok érvényesüljenek. Dániában például ezek az egyéni jogok, kvóta jogok, részesedések nem átruházhatóak a nagy hajók esetében, csak a kis halászhajók esetében, és van egy 5 os alkalmazási határ. Azon országok, akik használják ezt a rendszert, szerintem ezt jól teszik, megtalálják, megtalálták a jó módszereket, és mindent meg kell tennünk azért, hogy a kisipari halászatot védjük. És valóban egyetértek Kadek úr, új definícióra van szükség a kis halászat, kisipari halászat tekintetében. Erről már beszélni fogunk a halászati politika reformjánál. Nagyon fontos az, hogy milyen méretű a halászhajó, hogy milyen típusú hálókkal dolgozik a halász, illetve hogy ki a halászhajó tulajdonos. Ha valakinek több száz kis halászhajója van, az nyilván más lapra tartozik. Ezt a kérdést meg kell tárgyalnunk, meghatározásra van szükség, tehát meg kell, újra kell definiálnunk a kisipari halászatot, a lehető legjobb feltételeket kell biztosítani. Káldek úr kiegészítő kérdése. Több olyan téma is van, amiről már többször beszéltünk, a források fenntartható kezelése és a halászati nyitás nem feltétlenül összeegyeztethető az Európai Unióban elfogyasztott hal egy harmada külföldről érkezik. Hogyan lehet a a halászat fenntarthatóságát biztosítani úgy, hogy közben a környezetvédelmi és egyéb egészségügyi követelményekre is odafigyelünk, hiszen az import halaknál nem teszik ezt meg a külföldi haltenyésztők válasz. Nos, az én statisztikáim még ennél is negatívabbak az én adataim szerint az Európában elfogyasztott halmennyiség 70%-a importhal, Úgyhogy azt gondolom, hogy lehetünk ebben a kérdésben defenzívek, illetve agresszívek. Hogyha defenzívek vagyunk, akkor a hal egészségügyi kérdéseket tesszük előtérbe, ugye erről az egészségügyi igazgatóság, főigazgatóság gondoskodik, gondoskodik, illetve ott van a kereskedelmi főigazgatóság szerepe is a nemzetközi ellenőrzés köszönhetően így nem kerülnek be az Európai Unióba ezeket a normákat be nem tartó ö, haltermékek. Aztán ott van a címkézés is, ez is segíthet, tehát azt kell elérnünk, hogy egészséges legyen a haltermék. Andrész Baria asszony következik egy percre. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, Először is gratulálok önnek. Halászatról beszélünk, illetve fenntarthatóságról, és egy globális válsághelyzet következett be, ami különösen érinti ezt az ágazatot. Ön a hihetőségről beszélt, és a kérdésem az, hogy a menedzsment változtatása nem lehetne alapja a halászati politika reformjának. Ami pedig a nemzetközi megállapodásokat illeti, a demokratizálódás lehetősége harmadik országok számára hogyan mérhető? És egy harmadik nagyon rövid kérdés, a halászati politikában a nő szerepéről szeretném önt kérdezni. Elnök asszony mikrofon nélkül három kérdésre kell most a biztos asszonynak válaszolnia, úgyhogy képviselő asszony ezt figyelembe fogjuk venni, hogy három kérdést tett fel. Válasz. Először is a nők helyzetéről szeretnék beszélni. Kértem adatokat ezzel kapcsolatban, ugyanis ez a téma nagyon foglalkoztat, de a halászoknak csupán 4%-a nő, és a nőknek csupán 26%-a dolgozik a halászati ágazatban, tehát nem ők maguk halásznak, hanem a ezzel kapcsolatos iparágakkal foglalkoznak. A nők szeretnének részt venni ebben a tevékenységben, a szakmai szervezetekben, és a nők pedig olyan rendszert szeretnének kialakítani, ami kedvezőbb számukra. Tanácsban is fogunk erről beszélni. Ami pedig a többi témát illeti, a válság valóban nagy mértékben érintette a halászatot, illetve a halászati termékek árát. Ez pedig a fogyasztás visszaeséséhez vezetett sok országban. Tehát a kérdés az, hogy hogyan tudjuk védeni ezeket a lakossági ágazatokat. Hogyan tudjuk védeni a kismértékű halásztevékenységet. A megoldás olyan modern halászati eszközökben rejlik, amelyek az európai szabályokat tiszteletbe tartják. Kiegészítő kérdés. Remélem tud olyan gyorsan válaszolni, amilyen gyorsan én kérdezik. Beszéltem a halászati erőfeszítésről, ez mérhető egyébként, nagyon objektív adat, tudják-e mérni, hogy a jelenlegi halászati itt milyen mértékben szerepeltethető, illetve megint csak a nők szerepére térnék vissza? Hát igen, ez nagyon nehéz kérdés, hangzik a válasz. Tény, hogy 88 ezer hajóról van szó, ismerjük a flottánk jellemzőit, és tény, hogy nem tudjuk, hogy a túlkapacitást hogyan lehet kezelni. Ez még mindig függőben lévő kérdés. Folyamatosan összehasonlítjuk a kapacitásokat a meglévő halállományokkal. Az utólagos elemzést bele kell venni a halászati politikába. Elnök, most pedig két, re, két percre Reimer szúr kapszott parancsoljon. Köszönöm szépen. Tamanaki asszony, az eddigi rendszer a kihalászott mennyiség, illetve eszközök vonatkozásában ugye szankcionálva volt, de ezek nem vezettek eredményre. Megfontolásom szerint észszerű volna ezeket kumulálni gyakorlatilag, ezeket a volumeneket, és ezáltal szankcionálni, mert azt gondolom, hogy ez hatékonyabb volna. A kérdésem tehát az, milyen ösztönzőket tudna a bizottság elkészelni annak érdekében, hogy a közös halászati politika szabályait betartsák a halászok, és hogyan kívánja a bizottság a közleményében jobban bevonni ebbe a ö, kérdéskörbe a halászokat. De már aki asszony parancsoljon. Egyetértek önnel, Reimers asszony, aki a döntéshozatalban is részese a folyamatnak, úgy gondolom, hogy a megvalósításban, az alkalmazásban is inkább hajlik erre. Nézzük akkor a feltételeket. Hát ösztönzőket teremteni, persze ez fontos, az új rendelet az IUU ellenőrzés vonatkozásában ugye egy pontrendszert irányoz elő. Azaz ösztönzőket kívánunk teremteni. Ez lenne a logikája ennek a ö, rendszernek. Ha valaki bizonyos ideig ugye vét ezek ellen a rendelkezések ellen, akkor szankcionálják, azonban ha betartja, akkor ennek pozitív hozatéka lesz. Önt valószínűleg, illetve önöket leginkább azok az önt, ösztönzők érdeklik, amelyek a kvóták vonatkozásában felmerülnek, illetve a halászati eszközök alkalmazásával kapcsolatosak. Ugye mi a tagállami szinten, tagállamok vonatkozásában rögzítjük a kvótákat, de ezen felül a tagállamoknak szíve jog a saját kvótákat bevezetni, saját ösztönzőket bevezetni annak érdekében, hogy a halászok betartsák ezeket. Reimers asszony feltesz kiegészítő kérdést? Nem? Remek. Elég jól állunk az idővel, úgyhogy kicsit elnézőbb leszek, de hogyha úgy látom, hogy nem jól alakulnak a dolgok, akkor persze megint beszigoríthatok. hogy a végén, a meghallgatás végén kicsit több ideje lesz majd biztos asszonynak is az összefoglalásra. Valesza úr következik egy perc erejéig. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowna pani... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem van neki asszony. Én Gdanszki vagyok, tehát Balti-tenger parti városból származom. Ezen területre vonatkozó kérdéseket tennék fel a lengyel halászoknak a balti tengeren 400 nagy halászhajó van, körülbelül 9000 kis halászhajó dolgozik ott, ez körülbelül 2000 munkahelyet jelent, illetve a feldolgozó iparban is jár ez némi munkahelyekkel, úgyhogy nyilvánvaló, hogy ez a terület, ez a zóna nagyon nagyban függ a balti tengeri tőkehalállománytól. A tőkehal állomány a balti tengeren azonban csökken. Kérdezném, hogy hogyan javítaná a helyzetet, tehát a tőkehalászat szelektivitását, hogyan kívánja megváltoztatni, mi a terve ezzel? Válasz? Tudatában vagyok annak, hogy a Balti-tengernek különleges körülmények, erre övezetre különleges körülmények vonatkoznak, illetve ismerem a lengyel helyzetet. Nos, a Balti-tenger jövője, a lengyel halászhajók jövője azon áll vagy bugik, hogy megfelelő-e az állomány. Így fenntarthatják megélhetésüket a halászok. Említette a balti tengeri tőkehal kérdését. Erre vonatkozik az egyik több éves tervünk. Ennek ez most érik be, most jelentek meg az eredmények is. Az ezzel kapcsolatos adatok bátorítóak, de nem lehet rögtön a kvótákat megemelni, illetve illetve a vonóhálók használatát sem lehet azonnal engedni, hiszen ennek hatása lenne a tengeri emlősökre, a tengeri a delfinekre, amelyeket a Natura 2000 véd. Ez a tengeri egyensúly nagyon törékeny, Remélem, hogy a helyi tanácsokban ezt el lehet érni, ezt az, e-, ezt az egyensúlyt, és tudom, hogy Lengyelország nagyon aktív résztvevője a balti tengeri tanácsnak. A több éves tervet pedig be fogjuk tartani a balti tengeri tőkehallal kapcsolatban. Valesza úr, kiegészítő kérdése? Egész rövid kérdés. A kérdésem egy problémát is magában foglal, ez pedig az, hogy nem kifejlett példányokat is kifognak, tőkehal példányokat. Kérdésem, hogy milyennek az oka? Arról van szó, hogy nem megfelelő a halászati technológia, vagy a halászati eszközök nem megfelelőek? Válasz? Megköszönöm, hogy ezt a problémát is kidomborította, nem volt időm az előbb arra, hogy erre válaszoljak. Az lenne a feladatunk, hogy pénzügyi segélyt jutassunk el a halá, halászokhoz, és ezáltal a halászok jobban meg tudják oldani azt, hogy milyen példányokat fognak ki. Így a méreten aluli halak, vagy a nem kifejlett halak hálókat nem fogják ki ezekkel a hálókkal. Az is elképzelhető, hogy szezonális határokat kell megszabni, amikor ezek a nem kifejlett példányok többségben vannak, vagy nagyobb számban vannak jelen. Arsenis úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Demeneki asszony, önt jól ismerem, mint ahogy minden görög jól ismeri önt, és úgy tekintem önt, mint valakit, aki nagy ismeretekkel, tapasztalatokkal rendelkezik halászat témájában, ezért nagyon helyén valónak tartom, hogy egy ilyen nagy felelősségi kört töltsön be. Nagy kihívása pedig a halászati politika reformja lesz, ezt ma már számos alkalommal megvitattuk. Úgy tűnik, hogy ez a flotta csökkentésére fog összpontosítani, illetve a teljes éves kifogott halmennyiség csökkentésére. Nagyon sok európai mm, partmenti régióval rendelkezünk, ahol a halászat nagyon komoly jövedelemforrás, ennek tehát gazdasági és szociális kihatása is lesznek ezekre a régiókra. Ön úgy gondolja, hogy ezekben a régiókban eltérő rendelkezéseket kellene bevezetni? Válasz. Nagyon köszönöm ezt a kérdést. Én halászati témában nem vagyok szakértő, és önökhöz hasonlóan, illetve önökkel szemben én annyira jól nem ismerem ezt a témát. De tárgyaltam az érintett felekkel többek között a korábbi biztossal, Borgyúrral, és nagyon sokat segített nekem. Nyilván lesznek a reformnak szociális kihatásai. Hogyan fogjuk ezeket kezelni? Részletesen tárgyaltam a leendő szociális biztossal, annak érdekében, hogy megnézzük, milyen intézkedéseket, forrásokat alkalmazhatunk a szociális alapból, annak érdekében, hogy segítsük azokat, akik kénytelenek elhagyni pályájukat. Ugyanis ma nehéz azt mondani a halászok számára, illetve hát könnyű azt mondani a halászoknak, hogy hát akkor választhatok valami más munkát, de ez nekik rendkívül nehéz. Segíteni kívánunk tehát azoknak, akik ezen reform kihatásait el fogják szenvedni, például előnyugdíjazás. Ez nem az én hatáskörömbe tartozik, nem pedig, sem pedig a bizottság hatáskörébe, hanem ez tagállami hatáskör. De a hatásköri különbségeket figyelembe véve, annyit azért elmondhatok, hogy mi a szerződések szövegének betartása, betartására törekszünk, és arra, hogy ezeket a régiókat ne érje káros hatás. Arra fogunk törekedni, hogy az idősebb halászokat, az idősebb halászok megtarthassák munkájukat. Nyilván tengeri témában, vagy tengeri kiválóság témájában jobb képzettséget akarunk biztosítani a fiataloknak, illetve a termelői szövetségeket és a halászati szakszervezeteket is figyelembe kell vennünk. Vannak foglalkoztatói szervezetek, ezekkel is tárgyalni kívánunk a jövőben. Kiegészítő kérdés? Igen, köszönöm elnök asszony, köszönöm Damanaki asszonynak a válaszokat. Egy nagyon bonyolult kérdést fogok föltenni. Csökken a halállomány, egyrészt a túlhalászat miatt, másrészt azért, mert a halászati eszközök nem fenntarthatóak. Ön milyen intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy csökkentse az éghajlatváltozás kihatásait a tengerre. Jó lehet, ez nagyon bonyolult, és nem csak az önhatás körébe tartozik. Válasz, ezzel még nem foglalkoztunk, ugyanis nem rendelkezünk elegendő, illetve elégséges tudományos adattal. A biztos asszonyt felbeszakítják. Elismétlem tehát, nem rendelkezünk elegendő tudományos adattal hogy megnézzük a klímaváltozás kihatását a tengerekre és óceánokra. Szorosan együttműködök az ír biztossal, aki kutatásért lesz felelős, és 3 millió eurót, 30 millió eurót fogunk, bocsánat, 35 millió eurót fogunk a hetedik kutatási keretprogramból ilyen vizsgálatokra fordítani. Ez a jelentés pedig pontosan az éghajlatváltozás kihatásait vizsgálja majd a tengerre, illetve a halászatra, a gazdaságra és a halászati zónák lakosságaira. Amíg meg nem kapjuk ezeket az adatokat, a jelenleg rendelkezésre álló adatokkal fogunk dolgozni. Ezek egyébként a kutató szervezetek adataiból származnak. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Davis úr következik. Thank you. Well, Commissioner Des- köszönöm szépen, biztos asszony jelölt. A halálományt a közös halászati politika révén kívánjuk megóvni, de a fenntartható halászat egyre nehezebb, hiszen vannak olyan szupermarketek egyes országokban és haltermelők, akik fenntartható forrásokból kívánják biztosítani a termékeiket. Vannak olyan gyakorlatok most már, amelyek révén az illetékes tanácstól meg is kapják erre vonatkozóan a szakvéleményeket és az engedélyt. Kérdés az, hogy hol marad akkor a fogyasztók bizalma, és hol marad a fenntarthatóság. A fenntartható halászatnak a tanúsítványaira vonatkozóban mit kíván tenni? Kérjük a választ. Köszönöm szépen, Davis képviselő, a kérdést. Nagyon érdekes témáról van szó. Tudják, hogy Bors biztos vezetésével előrelépéseket kívántak tenni a tanúsítványok és a címkézés kérdésében a halászati termékekkel kapcsolatban. Jó eredményekről még nem tudunk beszámolni. És a hatástanulmány sem készült el. Tehát az illetékes végazgatóságtól még nincsen kielégítő, megnyugtató válasz. De mindent megteszünk annak érdekében, hogy előreléphessünk, és egy olyan rendszert vezethessünk be, ahol minimum követelmények vannak rögzítve az az, hogy egy halászati termék, amely egy szupermarketben kapható, megfelelő címkével van ellátva. És ez alapján eldönthető, hogy a halászati, fenntartható halászattal összeegyeztethető termékről van szó. Az öko címkézés lehetőségére szeretnék utalni, amely egy olyan tanúsítvány, mely szerint megérdemli, kiérdemli a termék ezt a címkét a WWF is úgy gondolom, hogy részes ennek a folyamatnak, tehát vannak kedve, kezdeményezések, és ezek többletértéket, hozzáadott értéket képviselnek. Úgy gondolom, hogy azokkal a szövetségekkel, testületekkel jó együtt fogunk tudni működni ebben a kérdésben, azért, hogy egyértelmű és egységes legyen az, ez a címkézési rendszer. Davis úr? A spanyol elnökség, ha jól tudom, az öko címkézéssel kapcsolatban kíván lépéseket tenni a hat hónapos mandátuma alatt, de az Európai Unió remélhetőleg nem kell, hogy újra feltalálja a horvadást a kanálon, hogy úgy mondjam. A legjobb gyakorlaton kellene dolgozni, és ezeket a rögzített kritériumokat alkalmazni. A rendszer, amit az Európai Unió bevezet, egy olyan rendszer, amelyben szabályokhoz kell alkalmazkodni, vannak minimum követelmények, annak érdekében, hogy egyértelműsítsük a fogyasztó felé, hogy megmaradjon, meg lehessen a bizalma. Azaz megfelelő módon került halászásra az a hal, amit elfogyaszt. Ne legyenek kételjei, nem kívánunk semmit újra feltalálni. Köszönöm szépen. Radusz úr? Elnök asszony, nagyon szigorú az ütemterv, és köszönhetően az ön kiváló vezetési kvalitásainak olyan helyzetben vagyunk, hogy van egy pár további percünk. A csoportomban, a pártomban van valaki, aki szeretne kérdést feltenni, dacára annak, hogy nem szerepelt az eredeti ütemezésben. Van -e erre lehetőség, mert szomorú lenne, hogyha nem tud mindenki felszólalni, még akkor is, hogyha nem szerepelt eredetileg a listán. Roduszt asszony, próbálom elérni azt, hogy a végén maradjon még időnk, és e- ezt a plusz időt a e, biztos asszonynak e, szánnám, hogy részletesebben válaszoljunk. Sem önnek, sem a frakciónknak nem tudok plusz időt adni. A dehont rendszert kell alkalmaznunk ezt, ettől nem tudunk eltérni. Tehát ha önnek több időt adok, akkor másoknak is többet kell adnom, kéne adnom. Elnézést kérek, de nagyon szigorúan be kell tartanom a szabályokat, olyan meghallgatást próbálok rendezni, ami mindenki számára egyenlő feltételeket érvényesít. Próbálok gazdaságosan bánni az idővel, tehát hogy a végén biztos asszonynak legyen még egy kis ideje, de a döhont rendszer megköti a kezem. következő hozzászóló Rivellini képviselő. Presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony! Az a kérdésem, hogy Damanaki biztos asszony a földközi tengeri halászattal kapcsolatban milyen politikát fog képviselni. Ugye itt eh, közösségi halászat él, halászok élnek, és a teljes eh, kifogható halálomány, hal mennyiség megköti a kezüket. a nemzetközi vizekben halászó, harmadik országok beli halászok gyakorlatilag határok nélkül hatá halászhatnak, és ez hatással van arra is, hogy a közösségi halászoknak milyen bevételeik vannak a halászatból. A nem közösségi országok, a harmadik országbeli országok sokkal kedvező váron kínálhatják portaikájukat, mert rájuk nem, nem vonatkoznak a megkötő szabályok. Dabanak azt, hogy válaszol. Tisztelt Révellini úr! Valóban a földközi tenger parti országok, amelyek az Európai Unió tagállamai nagyon szigorú szabályokat kénytelenek betartani. A földközi tengerről egyébként különleges rendelkezések szólnak, és szeretnénk, hogy a tagállamok ezt a lehető legjobban alkalmazzák is ezzel kapcsolatban időhatárokat is megszabtunk, és a lehető leghamarabb kell alkalmazni ezeket a jogszabályokat. Nagyon sok földközi tengeri állat, állam azonban nem teszi ezt meg, nem alkalmazta még ezeket a szabályokat. Sokszor azt kérték, hogy védelemben részesüljenek, nagyon sokszor nincs meg a megfelelő faj regisztráció. Meg kell néznünk, hogy hát hogy lehetne megoldani ezt a problémát. Hasonló kérdést egyébként kaptam a görög halászokról is, ön pedig az olasz halászokkal kapcsolatban teszi fel a kérdést. Az olasz halászoknak is fel kell venni a versenyt a nem közösségi halászokkal. Nos, úgy tűnik, hogy vannak olyan közösségi halászok, akik tiszta szívvel nem tartják be a közösségi szabályokat. Hogyan érhetjük el azt, hogy igazságos legyen a verseny? Hát először is a nemzeti halászati szervekre kell nyomást gyakorolni, gondolok itt Algériára, vagy ö, gondolok itt az olyan ö, szervekre, ahol Algéria vagy Líbia képviselteti magát. Tehát ilyen fórumokon, nemzeti halászati fórumokon kell próbálni azt elérni, hogy más tagállamok is betartsák a, a halászati szabályokat. Más országok tekintetében, mint például Marokko, van kétoldalú egyezmény, tehát ott még nagyobb nyomást tudunk gyakorolni. Tehát használni kell a rendelkezésre álló, álló eszközöket, hogy mások is betartsák a nemzetközi halászati normákat. Ezen túlmenően defenzív intézkedéseket kell tennünk. Megtehetjük azt, hogy, ö, hogy bizonyos nemzetközi normák értelmében ne engedjünk be ö, import termékeket. De hát először azt kell megnézni, hogy a nemzetközi normákat betartják-e ezeket a nemzeti, ezeket a, tehát betartják ezeket a normákat a harmadik országbeli halászokat. A vigói szervnek, a vigai megfigyelő központnak ebben nagyon nagy szerepe van. Tehát az összes rendelkezésre álló eszközt alkalmaznunk kell arra, hogy megvizsgáljuk, hogy tiszteletben tartják-e a szabályokat. Rivellini úr szerintem nagyon homályos választ adott. Az európai közösség érdekeit kéne védenie önnek. Az a kérdésem, hogy kon- milyen konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy megvédje a közösségi halászok érdekeit a ö, külső harmadik országokból származó halászokkal szemben, akik agresszívan lépnek fel. Nagyon fontos az, hogy erővel és ideológiai korlátok nélkül lépjen fel. A líbiai halászflotta nagyon sokszor közösségi vizeken halász, érthetetlen módon, halászik érthetetlen módon. Hogyan vélekedik az Európai Unió líbiai halászati egyezményről. Ez Borg úr 2008-ban már felvetett hogy ennek némi lehetősége van. Válasz. Biztosíthatom önt arról, Rivellini úr, hogy mindenkinek meg lehetnek személyes meggyőződései, de hogyha biztos leszek, akkor a rendelkezésre álló eszközöket fogom felhasználni, a tudományos adatokat, a, a társadalmi párbeszédből származó ajánlásokat, és ha biztos leszek, akkor a főigazgatóság szolgálatait, munkatársainak információit is felhasználom. Sem többet, sem kevesebbet nem teszek majd. Természetesen nincs lehetőség arra, hogy ideológiailag ne legyünk semlegesek. Személyes elvállást, vagy fe, vállalást is teszek, hogy a, a halászati szakbizottság előtt megjelenek, majd beszámolok majd a fejleményekről. Aztán a nemzetközi halászati szervek esetében, amely ugye, amelynek ugye Líbia is tagja, el kell érni azt, hogy betartassuk a normákat és ehhez más főigazgatóságok munkája is szükséges, tehát itt nemzetközi kapcsolatokat kell majd kihasználni, hiszen az az érdekünk, hogy mindenki betartsa a normákat. Nem tudjuk azt elfogadni, hogy, a halász, hogy ezeket a halászati normákat felfüggesszük. Nem, mindenkit meg kell arról győzni, minden másik felet, hogy tartsa be ezeket a szabályokat. Erre most Trautmann asszony következik. Madame la commissaire euh, désignée, mon groupe... Euh, Köszönöm szépen, biztos asszony jelölt. Azt várjuk az új bizottságtól, hogy több és jobb munkahelyeket teremtsen, a szociális kirekesztésnek elejét vegye, visszaszorítsa, és a fenntartható fejlődést helyezze munkája központjába. Ugye dupla válsággal kell szembenéznünk, a gazdasági válsággal, de ugyanakkor ott vannak a környezetvédelmi kihívások, a vízek, a levegő szennyezése, amely érinti a halászokat, és sajnos a termékeken keresztül az élelmiszeripart és a fogyasztókat is. Milyen konkrét lépéseket, illetve példákat tudna megjelölni, amelyek az innovációra vonatkoznak, is említette az expozéjában. De Mánaki asszony, köszönöm Trautmann képviselő asszony a kérdést, és köszönöm ezt a vendégszeretet itt is, itt az ön szülővárosában. Ami a teljes foglalkoztatást illeti, nyilván számunkra is nagyon fontos kérdés lenne. Nagyon nehéz, kényes kérdésről van szó, főleg a gazdasági válság közepette, ezáltal még nehezebb ennek a megoldása. A gazdasági válságról azt gondolom, hogy nagyon alapvető vitát folytattunk, részletes vitát Barózóval, és általánosságban vége, véve az a vélekedés, hogy mindenképpen lépéseket tennünk ez irányba. Személyes véleményem az, hogy a foglalkoztatottság nem csak önmagában fog hozzájárulni a gazdasági növekedéshez, hiszen teljes foglalkoztatás, sőt, stabilitás nélkül is a e területen megmaradhat a gazdasági növekedés. Ettől függetlenül szükség van azonban megfelelő foglalkoztatási politikára, és mindent meg fog tenni az illetékes főigazgatóság ennek eléréséért. Meg fogok tenni a magam részéről én is mindent, annak érdekében, hogy ne vesszenek el munkahelyek a halászat területén, sőt, hogy lehetőséget kapjanak új érdeklődők ez iránt, az ágazat iránt, hogy további munkahelyeket teremthessünk. A kérdés még arra is vonatkozott, hogy hogy kerülnek alkalmazásra a szabályok. Nos, tény, hogy van egyfajta környezeti válság is, és a gazdasági kérdésekkel és a foglalkoztatással párhuzamosan kell ezeket, ezt a területet is megközelítenünk. Tehát a tengerészeti politika felől is közelíthetünk ennek a kérdésnek a megoldása felé. Vannak ösztönzők az új tudás alapú innovációkhoz, megfelelő kutatást is végezhetnek annak megállapítására, hogy a foglalkoztatáspolitika és egyéb tevékenységi területek között milyen kapcsolatok létezhetnek. Azt javasolnám, hogy mindenképpen fésüljük össze ezt a három területet, fenntarthatóság, környezetvédelem, illetve szociális-gazdasági fellendülés. Ezeket mindenképpen össze kell hangolni, egy kontextusban, nem pedig izolálva kell rájuk tekinteni. Trautmann asszony, parancsoljon kiegészítő kérdés. Köszönöm, biztos jelölt. A munka programjába integrálni kívánja tehát ezt a területet, és a környezetvédelmi munkahelyek teremtését is kiemelte, valamint a több munkahely teremtését. Hát remélem, hogy ezek nem csak üres szavak maradnak, hanem realitássá válnak a következő törvényhozási ciklusban. A halászati szakbizottság nagyon nagy hangsúlyt fektet erre. Válasz. Bízom abban, hogy a foglalkoztatás a halászat területén eredményes lesz. Nyilván az volna a legjobb, hogyha saját magunk is ö, mandátumunknak tekinthetnénk ezt. Mindent megteszek azért, hogy ezt kieszközöljük, és a parlamenti képviselőkkel közösen dolgozhatunk ennek érdekében. Az illetékes foglalkoztatásügyi biztossal együtt fogunk dolgozni, de biztosíthatom önöket afelől, hogy mindenképpen fordulhatnak hozzám, hogy a kérdéseik vannak. Többször is eljövök önökhöz egy, önökhöz egy évben, és amennyiben eszmét kívánnak cserélni, velem rendelkezésre állok. Nagy politikai események előtt mindenképpen tájékoztatom önöket itt a szakbizottságban. Az utolsó forduló következik. Megadom a szót először is Mátó képviselőnek. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy kivételesek ismeretei halászati témában is, ezért azt gondolom, hogy különös körültekintésre van szükség ezen a szakterületen, ez a Lisszaboni szerződés is kimondja egyébként. Nagyon sok akadályt kell leküzdenünk nap mint nap, de a halászati tevékenység történelmileg is nagy fontossággal rendelkezik gazdaságunk szempontjából. Biztos asszony jól tudja, hogy meg kell tenni mindent az intézmények részéről ezek a kérdések szorosan fűződnek egymáshoz. Kérdezném, hogy véleménye szerint a halászati ágazatnak hogyan lehetne segíteni, főként a legtávolabbi régióban. Ön úgy gondolja-e, hogy a földrajzi hátrányait le lehet-e küzdeni ezeknek a régióknak az Európai Uniós támogatásokkal? 2001 óta be van fagyasztva a halászati erőforrások finanszírozási források tömege ezzel kapcsolatban mit tudna tenni? Válasz. A szerződés valóban egy konkrét rendszert állapít meg a legtávolabbi régiók számára, és világos, hogy ezek a régiók olyan problémákkal rendelkeznek, amelyeket meg kell oldani, a POSEI keretén belül van most egy gazdasági programunk, amely 2013-ig folyamatos lesz, hogyha jól emlékszem. Ezt pedig azért fogjuk alkalmazni, hogy segítsen ezeknek a régióknak. Másodszorban pedig, ahogyan tudja, van egy kizárólagos hozzáférési rendszer a területi vizekhez ezekben a régiókban. Ezeket is alkalmazni kívánjuk. Természetesen a párbeszéd folyamán van egy javaslat, amely a kapcsolatban azt szeretnék elérni, hogy a 12 tengeri mérföld a kis halászhajókra vonatkozzék. Ezt meg fogjuk vizsgálni részleteiben. Ami pedig a, ezen régiók gazdasági ösztönzését illeti, Természetesen ezt figyelembe vehetjük az új ö, pénzügyi terv keretén belül. És megvizsgálhatjuk, hogy milyen javaslatokkal rendelkeznek ezzel kapcsolatban. Hogy van-e a hallgazdaságok számára egy javaslat, Hogyha van, akkor ezt meg is tehetjük. Jelen pillanatban a rendelkezésre álló források nem elégségesek. Végezetül pedig ezek a régiók nagyon különleges jellemzőkkel rendelkeznek, és szeretném megvizsgálni, hogy hogyan tudjuk fokozni az ezekkel való együttműködést. Talán felkérhetnénk ezen régió képviselőit, és velük megvitatni a közös halászati politika reformját, illetve egy tanácsadó szervezetet is létre lehetne hozni ezen régiók számára, de megállapodásra van szükség, arra van szükség, hogy ellátogassanak hozzánk, és a legtávolabbi régiók számára egy politikát állítsunk fel. Jelen pillanatban azt mondhatom, hogy én a bíróság döntéseit, határozatait figyelembe fogom venni. Kanári-szigetekkel kapcsolatban azt hiszem nem volt ilyen, de az Azori-szigeteknél igen. Kiegészítő kérdés, igen, elnök asszony. Alapvető fontosság az a kérdés számunkra, de ön azt említette, elnézést kérek, nem hallottam az elejét, mondja a biztos jelölt asszony. A vizek korlátozása alapvető fontossága. A poszeit 2001 óta befagyasztották, tehát teljesen mindegy, hogy mi volt az eredeti célja, azt már elveszítette. Nem tudom, hogy ezt tudja-e módosítani. Önnek nagyon fontos felelőssége köre van itt, de kötelességet kell vállalnia a legtávolabbi régiókkal kapcsolatban is, ugyanis ezek a régiók nagyon nagy lehetőségekkel rendelkeznek. De meneki asszony. Igen, ezeket az alapokat egy több éves keretben kezelik, nincsenek befagyasztva, a régiók osztják szét a forrásokat. Ez a program már folyamatban van, nem lehet módosítani azt. Az egyetlen, amit tehetünk, az az, hogy megnézzük az új programban hogyan tudjuk ezt módosítani. Ami pedig a különleges hozzáférés rendszerét illeti, elismétlem, ez egy olyan rendszer, ami érvényben van, az Azori-szigetekre vonatkozik, illetve az Azori-szigetek a bírósághoz fordultak ezzel kapcsolatban, és egy határozatot várunk. Sánchez Presedo úr következik. Köszönöm szépen! Nagyon örülök annak biztos asszony, hogy ilyen nagyon komoly politikai háttérrel, illetve pályafutással rendelkezik. Nagyon fontos a halászati politika szempontjából a kirekesztés ellenesség. Nos, Ön mit tesz annak érdekében, hogy külföldön is jól fel tudjon lépni az európai halászflotta, illetve mit, szeret, mit tesz majd azért, hogy egyelő versenyhelyzet jelenjen meg, tehát hogy a harmadik országok halásza is ugyanolyan feltételekkel halászanak, mint, mint a közösségi halászok? Nem tessék, válasz. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Σε σχέση με την παρουσία του... Köszönöm szépen a kérdéseket. Ami az Európai Unió halászflotta jelenlétét illeti a nemzetközi vizeken, nagyon fontos, hogy nagyon nagy mértékben megvalósul lesz. Körülbelül 340 olyan európai halászhajó halászi külföldi vizeken, amelyekre vonatkozik, vonatkoznak a kétoldalú egyezménynek, és összességében 580 európai öm, halászhajó halászik egyéb vizeken, köszönhetően annak, hogy regionális halászati öm, szervezeteknek tagjai vagyunk. Ahogy említette, azonos szabályokat kell mindenkire alkalmazni, és nagyon fontos, hogy az Európába érkező import haltermékekre is vonatkozon ez. Ezért is az EU normáit alkalmazzuk nagyon sok országból érkező hal termékkel kapcsolatban. Nos, az lenne itt a lényeg, hogy az eredmények a kis halászok, a kis hajóval rendelkező halászok életében megmutatkozzanak. hiszen az európai halászhajók 90%-a körülbelül kis halászhajóból tevődik ki. Tehát az lenne tehát a cél, hogy a halászok megélhetést tudjanak teremteni, megteremteni maguknak. Nagyon szigorúan kell alkalmazni a szabályokat, és a finanszírozásra is oda kell figyelni. Erre komolyan oda fogok figyelni. Az új halászhajók esetében nem tudunk új finanszírozást kieszközölni, de a kis halászhajók esetében igen, hogyha modernizálják eszközeiket, felszerelésüket. Így ez jó, jobb eredményeket, eredményekhez hozhat. Kiegészítő kérdés következik. Köszönöm szépen! ami a nemzetközi vizeket illeti, illetve a harmadik országok halászait. Nos, én olyan országból származom, ahol ez nagymértékben jelen van, és nagyon örül, örülnék annak, hogyha a, hogyha a kagyló termesztő kérdésére is odafigyelne. Válasz? Köszönöm szépen. Természetesen foglalkoztat minket az, hogy az európai halászflotta mennyire van jelen a nemzetközi vizeken, illetve a kalózok kérdésére is odafigyelünk. Az Európai Unió elindította az Atalanta programot, amely a kereskedő hajók, a kereskedő flottát kívánja megvédeni. Spanyolország és Franciaország már döntött arról, hogy részt vesz az Atalanta programban. Azt kell elérni, hogy a halászhajókat is védje ez a program. Most pedig megadom a szót Cukalasz úrnak, mondja az elnök. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm. És köszönetet is mondanék az eddigi válaszokért. Örömmel tölt el az, hogy valaki politikai tapasztalatot, parlamenti tapasztalatot és szaktudást is hoz magával. És ebben az összefüggésben fel is tennék egy kérdést, amelyet Milána képviselő is említett már területként. Az akvakultúra negatív hatással lehet a környezetre, különösen, hogyha az idegenforgalomra gondolunk. De ezen túlmenően, az akvakultúrán túl, ugye gondolnunk kell a fenntartható halászatra is, és a kérdésem az, hogy milyen intézkedésekkel lehet ezt a két területet összehangolni. Rá tudná világítani tehát a fenntartható és környezetbarát akvakultúrára. Van-e ilyen? Létezik-e ilyen? Demanaki asszony? Köszönöm. Hát erre azt tudom mondani, és utalnék arra, hogy az akvakultúra mindenképpen kapcsolatba, összefüggésbe hozható a fenntarthatóság fogalmával. Én bízom abban, hogy sikerül ez nekünk, mert a tudósok szerint erre van lehetőség. És amennyiben ők ezt így látják, és megfelelő tudományos alapunk van erre, akkor meg kell tennünk mindent elhetetőt annak érdekében, hogy ezt a két területet össze tudjuk hangolni. Kellenek természetesen megfelelő kritériumok, amelyek mentén dolgozhatunk, megfelelő feltételeket kell teljesíteni, amelyek részben a szerződésből is adódnak. De most azt kell megvizsgálnunk, hogy az akvakultúra hogyan válhat környezetbarátabbá, és itt nagyon sok aspektust figyelembe kell vennünk mutatkoznak tehát megoldási lehetőségek, és az NV főigazgatósága mindenképpen együtt kívánok dolgozni annak érdekében, hogy koherens akva politikát tudjunk, akvakulturális politikát folytathassunk, karöltve a parlamenttel. Megfelelő intézkedéseket kell foganatosítani, és további aspektusokról is beszélt ön. Organikus ö, halászatról. Hát ez attól függ, hogy mivel etetik a halakat. Lehetnek speciális formái az akvakultúrának, lehet, hogy csak növényi eredetű tápot adnak, nem pedig állat állati eredű, eredetűt. Tehát a minőség tekintetében vannak különbségek, de több alternatíva kínálkozik ezen a területen. Ami pedig az együttműködést illeti illetve a turizmus és az akvakultúra összefüggéseiről. Ezeket össze kell hangolni, össze lehet hangolni, integrált tengerpolitikáról és integrált térrendezésről, területrendezésről beszélünk. Azt gondolom, hogy ezeket figyelembe kell venni a e két területen is. Kiegészítő kérdés 30 másodperc. Μου δίνετε το δικαίωμα να σας ρίξω μια μικρή παγίδα jó. Akkor én is egy kis csapdát állítanék, hiszen tudományos kutatásokra utalt. A kutatás alapján, illetve az innovatív technológiák, módszerek alkalmazásával kapcsolatban az akvakultúra területén, ezen a területen mit kíván tenni? Válasz. Igen, a kutatás valóban nagyon fontos. Tudom, hogy nagy tapasztalatai vannak ezen a területen Cukalász képviselőnek. A jelenlegi rendelkezések, szabályok nem elegendőek, hiszen a, a MÁRE főigazgatóság nem tette eleget ezen a területen, de az ICES, a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács munkáját jobban szem előtt kell tartanunk. Talán egy kicsit kevés a mozgásterünk, hogy egy speciális tanulmány készítessünk, hiszen ez egy nagyon átfogó tanulmány lenne, de a lehetőségeink adta kereten belül igyekszem az ötödik kutatási keretprogramban erre megbízást adni. Közösen az illetékes biztos jelöltel, amennyiben a biztosok kollégiuma megkapja a megbizatást. És hogyha megvannak a pénzügyi eszközök is erre. Köszönöm szépen, most már csak egy plusz percünk van, úgyhogy nagyon-nagyon szigorúan fogom megnézni az időt, ugyanis a közlekedési szakbizottság egy plusz egy perccel kell rendelkezzen, és kérem, ne tiltakozzon, ne panaszkodjon, ezt az egy percet igenis a biztos asszonynak fogom adni. Először is Georgios Komucakos képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én vagyok az első a közlekedési szakbizottságból, aki kérdést tesz fel. Szeretettel köszöntöm a biztos jelöltet. Sokat beszéltünk ma már arról, hogy jó lenne a szoros együttműködés a parlament és a bizottság között, ami nagyszerű hír. De azért egy kicsit meg is lepett ez a bejelentés, hiszen tudjuk, hogy ön már régóta parlamenti képviselőként dolgozott otthon. Az európai halászat és tengerészeti politika integritásáról beszélt, aztán a kék könyvről 2007-ből, egy-két konkrétumról szeretnék hallani, hiszen már két éve tart ez a folyamat, hol vannak a hiányosságok, hol vannak le, elmaradások, lemaradások a, a megvalósításban, hol lesznek a prioritásai, milyen javaslatai vannak. Illetve azt is kérdezném, hogy az, az Európai Tengeri Atlaszal kapcsolatban. Damanaki asszony, köszönöm szépen, Komucakosz képviselő. Köszönöm szépen a tenger politikája integritásával kapcsolatos kérdését. Ez az első ilyen kérdés, hiszen ez egy új keletű politika. A zöld könyvben már szerepelt ez a fogalom 2007-ben, az átültetett kék könyvben is volt erről szó, és minden tőlünk telhetőt valóban megteszünk annak érdekében, hogy más biztosokkal is együttműködjünk. Az integrált tengerészeti politika, mint ahogyan önök is tudják, nagyon sok más szereplővel, résztvevővel valósul meg, azaz több biztos, illetve több főigazgatóság munkájával. A TRAN főigazgatóság, az NV főigazgatóság is, tehát a közlekedés és a környezeti, környezetvédelmi és a belső piaci is, és még sorolhatnám. Ezek mind érintettek tehát az integrált politikában. Nézzük meg, hogy hogyan értékelhetjük ezt a mostani eredményt. Hát bátorítónak nevezhetném, hiszen vannak új eszközök, amelyek most már rendelkezésre állnak. Aztán van egy külön fejezet, egy úgynevezett special planning, egy külön tervezés hiszen egy felügyeleti rendszert, egy integrált felügyeleti rendszert is kívánunk állítani, és ez nagyon fontos rendszer lenne. Fontos a tengerészeti ismeretek kérdése, és ezeket megfelelően kell felhasználni. Ami pedig a Mára Atlaszt illeti, amelyre ön is utalt. Ez egy nagyon ambiciózus terv, és bízom abban, hogy jövő évben már bejelenthetem ezt, tehát 2010 során elkészül ez az atlasz, ez egy európai atlasz, amelyben a saját tengereink szerepelnek majd, minden egyes adattal, amelyek ezekre a vizekre vonatkoznak. Bizonyára önök is felismerik ennek az atlasznak a jelentőségét, hiszen ez nagyon hasznos lesz nem csak a halászok számára, hanem a közlekedés vonatkozásában is az, a környezetvédelmi politika szempontjából is nagyon lényeges mindenki számára, úgyhogy bízom abban, hogy jövő tavasszal konkrét bejelentést tehetek a Mára Atlasszal kapcsolatban. Derecho de réplica. Kiegészítő kérdés? Eh, Beszélt arról, itt az integrált politika kapcsán arról is, hogy más főigazgatóságokkal, más biztosokkal is együtt kell dolgoznia. Ami a tengeri szállítást illeti, hát ezért a a közlekedési biztos Kallász biztos lesz illetékes. Itt párhuzamos illetékességekről lesz akkor szó, vagy hogyan kívánja ezt megelőzni? Gondolok itt a kikötőkre, mint probléma ezeknek stratégiai jelentőségük van a közlekedés szempontjából, de a kereskedelem szempontjából is lényeges, főleg, hogyha a halászatra gondolunk, ezeket a problémákat hogyan fogja megoldani. Damanaki asszony. Én bízom abban, hogy nem lesznek ilyen problémák, és amennyiben lesznek, akkor természetesen csak is a jó együttműködéssel oldhatóak meg. Nagyon világosan azt mondanám, hogy a halászati és integrált halászati politikának a vezetője, egy olyan grémiumnak a tagja és vezetője, amelynek tíz tagja van, és ők nagyon alaposan megvizsgálják egy-egy ilyen integrált politikai területnek minden vetületét, pontosan annak kiküszöbölésére, hogy ne vetődjenek fel ilyen problémák. Optimális együttműködést fogunk megpróbálni kieszközölni, és az EU-ban természetesen nagyon nehéz időszakot élünk meg, hiszen jelenleg nincs is meg a lehetőségünk, arra, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy hibázzunk, és nekem sem áll szándékomban. 1200 kikötőnk van itt az Európai Unióban, ez nagyon nagy szám és nagy érték, és úgy gondolom, hogy nem csak én, hanem Kállász úr is minden tőle telhetőt megtesz, és én sem fogok beavatkozni az ő mandátumába. Tika asszony, következik egy percre. Kérem, tartsa be. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony! 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz Ro- Románia, illetve Bulgária, ez, ezóta az egy Európai Uniónak imáron van határa a Fekete-tengerre. Az a kérdésem, hogy milyen intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy a Fekete-tenger jobban integrálódjon a közös halászati politikába? Milyen tervei vannak ezen régióval kapcsolatban? A bizottság halászati ö, politikával foglalkozó ö, weblapja nem igazán foglalkozik ezzel, tehát a Fekete-tengeri, tengeri folyosóval nem foglalkozik ez az internetes honlap. Hogyan kívánja megoldani ezt a problémát? Το τελευταίο το οποίο αναφέρατε δεν το γνωρίζω, θα το ελέγξω. Válasz. Nem tudtam, hogy ilyen gondunk van, nagyon örülök annak, hogy ezt említette. Ellenőrizni fogom ezt a kérdést. Az igazgatóságban megpróbáljuk megoldani ezt a problémát. Ami a Fekete-tengert illeti, ez egy nagyon fontos téma. Nagyon komoly felelősség ez számukra, hiszen ez egy relatíve új kérdés. Románia és Bulgária is határosak a Fekete-tengerre, és nyilván ott is alkalmazni kéne a közös halászati politikát, pedig jelenleg azt gondolom, hogy csak két fajt érint a közös halászati politika a Fekete-tengerben. A halászati menedzsment szakpolitikát, tehát csak két Fekete-tengeri fajra alkalmazzuk. Nem egyszerű a helyzet, hiszen a Fekete-tenger partja mentén nem csak EU országok vannak, ott van Törökország, Oroszország, Ukrajna is. Ezeknek az országoknak nagyon nagy a súlya, nyomása. A kifogott halmennyiség 85%-a a fekete tengeren török halászhajók zsákmánya, ugye ők nem tartoznak az európai flottához. Nagyon fontos lenne a jobb eredmények elérése érdekében, hogy jobban együttműködjünk Törökországgal. Bulgária, Románia és Törökország tagjai a GFCM-nek, tehát a Mediterrán halászattal foglalkozó bizottságnak, és ebből a tagságból bizonyos következtetése juthatunk, tehát jobb együttműködés várható el a Fekete-tengeren. Ezt többféleképpen is el lehet érni. Gazdasági együttműködés egy lehetőség, az Európai Unió része, tehát részt vesz a Fekete-tenger összes országával folytatott gazdasági együttműködésben. Aztán más módon is együtt lehet működni ezen országokkal, de megígérem, hogy megvizsgálom az ön által említett problémát. Nyilván nem lehetünk sikeresek, hogyha elszigetelte lépünk fel, az összes országot, összes országgal partneri kapcsolatban kell lennünk. Két ország önállóan nem tud eredményesen fellépni. Kiegészítő kérdés? Köszönöm szépen! Remélem, hogy a Duna deltájának, illetve a Duna medencéjének területén szintén lesz új stratégia. Önnek mik a tervei a tengeri kikötőkkel kapcsolatban? A folyami kikötőkre is gondolok, hiszen vannak olyan folyami kikötők, amelyeket tengeri kikötőként is be lehet sorolni, illetve a turisztikai területekkel kapcsolatban mi a véleménye, hogyan lehet gazdasági eredményeket elérni, illetve regionális fejlődést elérni ezeken a területeken. Kérdésem tehát, hogy az integrált tengerpolitika, tengerpolitikán belül milyen intézkedéseket tervez? Válasz? Említette a Duna kérdését, illetve hogy hogyan lehet a Duna medencében fejlesztést elérni. Nos, ez nem az én tárcámhoz tartozik, hanem a regionális fejlesztési tárcához, az ezzel foglalkozó biztoshoz. De természetesen érdekel a kérdés, hiszen például a szennyezés kérdésében a fekete tengerbe érkező foszfor 50%-a a Dunán, a Duna által a Dunán átjut a fekete tengerbe. Úgyhogy meg kell vizsgálni mindenképpen a folyómedence folyómedencék kérdését is, tehát a Fekete-tengerbe torkolló folyó kérdését meg kell vizsgálni. azt gondolom, hogy az integrált tengeri politikát úgy lehet legjobban megvalósítani, hogyha megvan az integrált felülvizsgálati rendszer, vagy felügyeleti rendszer. Úgy kell azonban ezt megoldani, hogy ne legyenek átfedések, és a kutatást is fel kell használni az eredmények hatékonyabbá tételéhez. Bilbao asszony, köszönöm szépen őszinteségét és világosságát. Teljes mértékben egyetértek a decentralizáció politikájával a közös halászati politikánál, ugyanis a Lisszaboni szerződés jegyzőkönyve is ezt említi a szubszidiaritás elve alapján. Tengerbiztonságról beszélünk, a személyek, a közlekedés biztonságáról szólt, illetve a harmadik országokkal kötött megállapodásokról, és mindezen kérdéseknél tudhatja, hogy nagy problémánk van a Szomáliával kötött megállapodásnál, illetve az indiai tengerben halászó hajókkal. A baszk halászok nemrégiben egy nagyon súlyos kalóz incidensnek voltak áldozatai, és ezzel kapcsolatban szeretném önt kérdezni, főként pedig, hogyha megnézzük az Atalanta műveletet, szeretném kérdezni, hogy a megállapodások megújításával kapcsolatban mit gondol. Most pedig akkor Damanaki, Damanaki asszonynak adom meg a szót, és kérem most a közlekedési szakbizottság képviselőit, hogy igenis tartsák be az időt. Hát úgy tűnik, hogy ők a legrosszabbak ma. De már neki asszony két percet kap. Szerettem volna válaszolni a képviselőasszonynak. Tény, hogy az Európai Uniónak biztosítania kell a biztonságot azon európai hajók számára, amelyek veszélyes vizeken halásznak, mint például a szomáliai öböl. Nemzetközi megállapodásoknak köszönhetően nagyobb védettségre tehetünk szert. Véleményem szerint a halászatunknak szüksége van ezekre a megállapodásokra, főleg a biztonság biztosítása szempontjából. A kalózkodás ez egy nagyon bonyolult kérdés. És az a hajó, amelyre ön utalt, úgy hiszem, hogy 233 fős legénységgel rendelkezett, mindannyian túszok voltak egyébként, Természetesen ez nagyon komoly kihatással volt a családok számára is. Az Atalanta a halászhajókat nem veszi figyelembe, csak a kereskedelmi hajókat. Az Atalanta székhely az Egyesült Királyságban található, és nagyobb együttműködésre lenne szükség, például Franciaország szeretne saját flottával rendelkezni, mások társulásban gondolkoznak, úgyhogy azt hiszem, hogy a legnagyobb mértékű koordinációra van szükség annak érdekében, hogy az európai hajókat védjük. Bilbao asszony, kiegészítő kérdés nagyon röviden. Köszönöm, elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani, és eh, kérem, hogy a parlamentnek az álláspontját vegye figyelembe az Atalanta művelet védelménél, ugyanis jelen pillanatban még semmilyen fellépést nem tapasztalhattunk. De Manaki asszony szeretne reagálni, nem szeretne? Nagyszerű, akkor következik Georgius Tószesz úr. Egy percet kap parancsoljon. Ο ami a hajózás nemzetközi jellegét illeti, ebből az következik, hogy a nemzetközi tengeri szervezetnek nagyon komoly a szerepe. Illetve az is rendkívül fontos, hogy a tengeri rendelkezéseket, jogszabályokat mindenki betartsa. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Az integrált tengerpolitika, illetve a nemzeti tengerpolitikák célja, hogy az Európai Unió versenyképességét hajózásban máshol növeljék, itt nagyon fontos autó, adókedvezményekről is szó van, és hát nagyon sok a támogatás. A hajó tulajdonosok nagyon nagyban részesülnek az integrált tengerpolitika előnyeiből, de ami az alkalmazottakat illeti, őket nagyon sokszor leveszik a hajókról, rosszabbak a munkakörülményeik, sokkal nehezebb, intenzívebbé vált a munka, és nagyon sok egészségügyi, biztonsági problémával szembesülnek. Nem is említettem még a környezetvédelmi gondokat. Szerintem az integrált tengerpolitikának rossz a hatása, negatív a hatása a tengeri közlekedésre, és azokra, akik távoli területeken élnek, azokra nagyon negatív hatása volt. Hogyan tudja az adókedvezményeket indokolni? Ugye 27 tagállami Európában élnénk, élünk, és ez a politika kizárólag a nagy tőkéseknek kedvez. Hogyan lehetne a helyiek jogainak érvényt szerezni? A képviselő felhasználta összes rendelkezés elő idejét. Most a biztos asszony válaszol két percben. Az ENSZ tengeri jogi egyezményét be kell tartani. A nemzetközi tengeri jogi szervezetnek természetesen szintén van szerepe, ennek a szabályát is be kell tartanunk, együtt kell velük működnünk. Ugyanakkor nem hiszem, hogy ez ne lenne összeegyeztethető az EU integrált tengerpolitikájával. Éppen ellenkezőleg jobban, ki, jobban kiegészítő, kiegészíti ezt, és ezáltal jobb eredményekre számíthatunk az EU-n belül ami a gazdaságpolitikát és adópolitikát illeti, itt nem szeretnék részletekbe menni. Az Európai Bizottságon belül azt gondolom, hogy a kollegialitás eh, elve lefedi ezt a kérdést, de a tengeri utazókat természetesen védeni kell. Az integrált tengerpolitikával kapcsolatban hadd mondjam el tisztelt képviselők, hogy mindannyiunk érdeklődésére figyelmet tart ez a kérdés. Nyilván mindenkinek más a érzékeny területe, de ezzel kapcsolatban csak azt tudom válaszolni, hogy a szakszervezetekkel el fogjuk kezdeni a párbeszédet, eddig ez nem történt meg, tehát a halászatban és a hajózásban még nem vettük fel a kapcsolatot, a szakszervezetekkel most viszont meg fogjuk ezt tenni. Az ILO legutóbbi egyezménye egyébként pontosan a tengeren dolgozókkal foglalkozik. Van egy két évvel ezelőtti ILO egyezmény, amely eh, hasonló témában született, a számos, tag, eh, számos ország ezt aláírta, az EU még nem, és hát azt próbálom elérni, hogy ezt az ILO egyezményt mindenki aláír. 30, perc, 30 másodperces kiegészítő kérdés következik, kérem ezt ne lépje túl. talán nem kéne olyan kérdéseket hangsúlyozni, vagy kitartani azon kérdések mellett, amely nem az ön tárcájához tartozik, de mindenképpen védeni kell a dolgozókat, illetve a környezetvédelmet. Tudjuk, hogy a 90-es évek óta nagyon komoly hajózási balesetek, hajó balesetek történnek a Balti-tengeren és máshol. Ez nagyon rossz hatással van a környezetre, hogyan kívánja megelőzni ezen baleseteket? Válasz. Ismételten a kollegialitás elvére hivatkozom, amit ami módonban áll, azt megteszem ezzel kapcsolatban, de az Európai Bizottságon belül a kollegialitás elve uralkodik. Próbálom azt elérni, hogy ne legyen több ilyen ö, hajó baleset, de a közlekedési bizottság vagy főigazgatóság tagjai számára nem lenne jó, hogyha tovább beszélnék a tengeri biztonságról. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Rosbach asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát, hogyha az ember a 31 a listán, akkor tulajdonképpen az a helyzet, hogy minden jó kérdést föltettek már. Mégis a partmenti halászatra szeretnék még egyszer rákérdezni, főleg, hogyha a kis halászhajókkal művelik ezt, hiszen akkor ez kedvező, a környezet számára munkahelyeket teremt, a helyi kikötőknél teszik ki az állományt, és ott is kerül felhasználásra. Azonban a kvóták vonatkozásában lesznek-e itt a partmenti halászatra vonatkozóan újdonságok, hiszen ezeknek kihatásai lehetnének a környezetre és a munkahelyek számára is, illetve, hogy kívánnak-e különleges zónákat kialakítani a partok mentén, ahol elérhetik a kisebb halak is a megfelelő méretet. Például itt a tengerben felállított szélmalmok területére. Válasz. Igen, valóban fontos lenne ezeknek a fiatal halaknak a védelme, hiszen hogyha ezek nem térhetnek vissza a nyílt tengerre, és nem következik be az ívás, akkor nagyon szomorú és fekete a jövő. A megfelelő politikai eszközök birtokában és eszközökkel úgy gondolom, hogy ezeket a reprodukciós zónákat fent tudjuk tartani, ki tudjuk terjeszteni, és talán nyomatikosítani kell, hogy ezen zónák vonatkozásában szigorúbb rendelkezések lépjenek életbe. Gondolnék itt arra is, hogy halászati tilalmat vezetünk be azokra az időszakokra, amikor ezek a halak még nagyon sérülékenyek de ezt a tagállamokkal kell kialkudni. A tagállamok azok, akik kiosztják a kvótákat, tovább oszthatják a kvótákat, amik, amelyeket mi központilag osztunk ki. És természetesen a tagállamok akár úgy is alkalmazhatják a kvótákat, hogy a kis halászajokat támogatják. Központi szinten mi azért teszünk, hogy a megfelelő eszközöket adjuk az érintettek kezébe, a megújulás, a halállomány megújulása érdekében, nyilván megfelelő pénzeszközök kíséretében kis, modern halászhajókra van szükség, amelyeknél megvannak a megfelelő halászati technológiák, eszközök, hogy tudják, hogy mit halásznak, mikor, milyen szabályok alapján, hogy lássák a halállomány volumenét, tudják, hogy mennyi a visszadobott mennyiség, és azt hiszem, hogy ezek birtokában tényleg jó halászati politikát lehet folytatni. Köszönöm szépen! Kiegészítő kérdés, egy perc. Nu er vi er i gang med at respektere de små fisk og de små fartøjer. A kis halászhajókról és a fiatal halakról beszéltünk, de lenne még egy kérdés. Ön síkra száll le annak érdekében, hogy olyan politikát folytassanak, hogy ne ismétlődjön a visszadobás. Ez nyilván ugye azt jelenteni, hogy az egész kvótarendszert is át kell alakítani. Van-e erre vonatkozóan megoldási javaslata? Válasz, mikrofon nélkül. Most már halljuk. Ön most pozitív tapasztalatokra hivatkozva beszél Dánia kapcsán erről a kérdésről, Rosbach asszony. Azt kell mondanom, hogy a visszadobás általános tilalmat kapott, de azért legyünk egy kicsit óvatosabbak, hiszen nem minden országban ilyen egyszerű. A következő a helyzet a visszadobással kapcsolatban. Megtiltjuk azoknak a halaknak a visszadobását, amelyek kisebbek, annak érdekében, hogy a nagyobb halat tudják eladni és értékesíteni jobb áron. A zöld könyv alapján, a reform következtében Nyilván ez a kérdéskör, a visszadobás kérdésköre is újra napirendünkre került. Erről beszélt ön is. Talán egy hatékonyabb politika felé kellene elmozdulnunk a visszadobással kapcsolatban. Mert ha, ha egy bizonyos halász csak egy bizonyos fajtát ö, halászik, akkor olyan intézkedésekre van szükség, amelyel a különböző halászati eszközöket jobban diverzifikálják. Mindent meg kellene tenni annak érdekében, hogy ne maradjon fenn a visszadobás hagyománya. Kevés a tengerekben, és ezért nem megengedhető az, hogy, és nem is erkölcsös, én bár ez nem politikai fogalom, de nem szép dolog visszadobni a halat a tengerbe. Végezetül pedig Luis de Grandes úrnak fogom megadni, a szót egy percet kap. Biztos jelölt asszony, mi a közlekedési politikát illeti, nagy sikerről, nagy kudarcról is beszélhetünk. Siker az, hogy a tengerbiztonsági politika élére álltunk. A nagy kudarcunk pedig az volt, hogy az európai intézmények képtelenek voltak a kikötőket liberalizálni. Nagyon fontos, hogy a kikötők intermodális platformokká váljanak. Van-e valamilyen projektje hatáskörén belül, hogy a kikötőket liberalizálja, és ezt a függőben lévő problémát megoldja? Biztos jelölt asszonyon következik. Igen, ami a gazdasági tengelyt illeti a kikötők politikájában, illetve azoknak a rendkívüli helyét, rendszerét, ez nem az én hatáskörömbe tartozik, hanem a közlekedési biztos hatáskörébe. Mi nagyon érdekes egyébként, és ezt szeretném elismételni, ez az integrált tengerpolitika kombinálása biztonsági feltételekkel a kikötőkben, a kikötőkhöz való egyetemes hozzáféréssel és nagyobb átláthatósággal. Ez biztosítani kell, ugyanis nagyon komolyan érinti a halászat témáját. Tájékozódom a közlekedési bizottság programjairól, hogy tudjam, mivel foglalkoznak, és a biztos jelöltek kollégiumában vitát folytattunk erről, és annyit elmondhatok, hogy Barózó úr iránymutatásaiban szerepel ez egyébként, tehát a jövő év, a jövő évben már biztosként, illetve bizottságként egy jelentést fogunk beterjeszteni a tagállami segítségnyújtásról, tengerpolitika, illetve kikötőpolitika területén, és a közjót szolgáló vállalatok itt nagyon fontos szerepet játszanak. Ilyen jelentéseknek köszönhetően a legjobb eredményt illet, érhetjük el, de nem akarok a közlekedési biztos hatás körébe avatkozni. Kiegészítő kérdés. Köszönöm szépen szavaid, de sajnálatos módon mindannyian, de én magam is egyébként úgy fogunk elmenni innen, hogy tudnánk, hogy a tengeri és a közlekedési főigazgatóságnak milyen hatáskörei vannak. Egy kollégám már kérdezte önt az átfedésekről, ön nagyon okosan azt mondta, hogy együtt fognak működni. Az európai jogszabályok érvényesítésével kapcsolatban remélhetőleg ön, illetve a teljes kollégium remélhetőleg a kikötők helyzetét megoldják. Biztos jelölt asszony, parancsoljon! Egyetértek, nagyon fontos pontosan meghatározni a különböző hatásköröket a főigazgatóságok és a biztosok között, hogy legjobb eredményt érjük el, de szerintem itt semmi probléma nincsen. És emlékeztetném arra, hogy az előző bizottságban, és tudom, hogy ön nagyon jól ismeri az előző bizottságot is, már létezett ez az irányító bizottság, ez a steering committee, ahol jelen volt a közlekedési biztos, ahol jelen volt Borcs úr, a halászati biztos, és bármilyen törést, illetve véleménykülönbséget próbálhattak megoldani. Szerintem ez a bizottság működni fog a továbbiakban is, és remélem, hogy ebben bízhatunk. Én arra fogok törekedni, hogy semmiféle törés ne alakuljon ki a két főigazgatóság között. Nem is annyira fontos, hogy én vagyok itt ma, vagy Kallász úr van itt ma. Igazából az a fontos, hogy a különböző főigazgatóságok működjenek együtt. És ne próbáljuk meg felfalni, ne próbálja meg az egyik főigazgatóság a másik főigazgatóság hatásköreit felfalni. Törekednünk kell a legjobb eredményekre. Tehát nem hatásköri problémáról van itt szó, hanem az a fő probléma, hogy legyen egy európai közös politika. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, sikerült időben lezárnunk, elnézést kérek, hogy egyesekkel nagyon szigorú voltam, de kötelességünknek kellett megfelelnünk, most pedig már egyetlen feladatom van, hogy utolsó hozzászólásként a biztos jelölt asszonynak adja meg a szót, 7 percet kap, kérem, hogy ha kívánja, zárja le ezt a meghallgatást, és nagyon röviden szeretnék emlékeztetni, hogy 13.30-kor az 1.5-ös teremben találkozunk, az alelnökök, a koordinátorok, illetve a frakciók munkatársai szigorúan az értékelés céljából. Biztos asszony, Öné a szó, kérem zárja le meghallgatást. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a zsűrinek ezt az egész meghallgatást. Köszönöm a képviselőknek a kérdéseket. Köszönetet mondok mindenkinek, aki nem tett föl kérdést, és ezzel együtt türelmesen végighallgatott. Szeretnék köszönetet mondani a kérdésekért, de ezt nem csak formalitásként mondom, hanem azért is, mert valóban lényegi kérdésekről volt szó. Így tehát lehetőséget adtak nekem arra, hogy megtudjam, hogy az elmúlt két hónapban tett, kemény, végzett kemény munkám eredményes volt. Az igazság az, hogy amikor megbíztak ezzel a tárcával, egy kicsit megijedtem, mert annyira technikai jellegű ez a téma. De tudom, hogy ezért minden logikus módon szerveződik, és ha jól ismerjük, hogy milyen céljaink vannak, milyen eredményeket kívánunk elérni, akkor mindjárt egyszerűbb a munkánk. A képviselők olyan témákat vetettek fel, amelyekkel foglalkozni fogunk a közös halászati politika felülvizsgálata során. Önök erről készítettek egy jelentést, a zöld könyvről, néves asszony készítette, ezt most itt is van, és tájékozódni fogok a beterjesztett módosításokról is. Azt hiszem, hogy ez a jelentés nagyon fontos szerepet fog betölteni az elkövetkezendő évben, és így a legjobb eredményekre juthatunk. Az elkövetkezendő év során nagyon magasra kell tennünk a mércét, ugyanis ez lesz a biodiverzitás éve. Így tehát bizottságunknak arra kell törekednünk, hogy ne okozunk csalódást, hanem segítsünk azoknak, akik a biodiverzitásért küzdenek, hogy a lehető legjobban megőrizhessük a biodiverzitást a bolygón. Ahogyan elmondták, a bolygó 70%-át víz teszi ki, tengerek, óceánok, ezért ez a téma különös fontosságot nyer. Mindaz, ami a halászati politika témáját képviseli például a szerződés 43. cikkének harmadik bekezdésében szerepel, hogy halászati politika területén milyen hatáskörökkel rendelkezünk. Nagyon szigorúan arra törekszünk majd ezen cikk alapján, hogy az önök szakbizottságát belevonjuk a munkába. A technikai műszaki intézkedéseket is közös vitatárgyává tesszük, tehát nagyon komolyan figyelembe fogjuk venni a szakbizottságuk véleményét. Ami pedig maga a szakpolitika kezelését illeti, ha a szerződés másképp nem rendelkezik, azt itt fogjuk megvitatni. A nemzetközi szintéren is nagyon fontos a szerepvállalásunk, ezekkel a pontokkal is egyetértek, és azt gondolom, hogy alapvető szerepet tölt be a halászati, kétoldalú halászati megállapodások megkötése. Ezt a szerepet meg kell erősíteni, én mindent megteszek azért, hogy ez így megvalósuljon. Teljesen világos, hogy bármilyen európai eszköz, amely a bizottságból származik és hatáskörömhöz tartozik, ezekkel kapcsolatban a rendelkezésükre állok. Annak érdekében, hogy tájékoztassam önöket, a nemzetközi megállapodások megkötése előtt és után is. A döntéseket pedig az új keretszerződés szabályozza a kollegialitás és a parlament és a bizottság közötti együttműködés. Ezen kívül nagyon sok kolléga említette, illetve hát azért mondom, hogy kolléga, mert még mindig parlamenti képviselőnek tekintem magam elnézést, tehát nagyon sok képviselő említette, a decentralizáció fontosságát a döntéshozatal területén, illetve a szakpolitika regionalizálódását. Ez egy rendkívül bonyolult téma. Miért? Azért, mert szeretnénk a, rende, a szerződés rendelkezései tiszteletben tartani, ugyanakkor viszont több mozgásteret biztosítani a regionális közösségekkel. Tehát, hogyha együtt kívánnak működni velünk ezen a területen, mi vagyunk a szerződés őrizői, úgyhogy mindenképpen erre fogunk törekedni. Köszönetet mondanék még egyszer önöknek, és elmondanám, hogy tisztában vagyok azzal, hogy milyen felelősségi körökkel rendelkezem. Olyan döntéseket kell hoznom, amely több ezer ember életére közvetlen kihatással van. Tehát nagyon konkrét intézkedéseket kell meghoznom, melyek több ezer halász életét érintik. Úgyhogy megteszek minden tőlem telhetőt, hogy javítsam azok életét, akik a halászatból élnek. És igyekszem örökkel is együttműködni, egy fenntartható jövőt kívánok biztosítani a halászat számára. Ez az új ez az újszülött, ami most a halászat, illetve a tengerpolitika, remélem növekedni fog, fejlődni fog, gyarapodni, és együttműködünk a többi biztossal is annak érdekében, hogy egy közös politikán dolgozzunk. Én Krétán dolgoztam, Krétán születtem elnézést, és a Műnoszi nép is világ életében a tengerből élt, és ezért boldogan vállalom ezt a feladatot. Köszönetet mondok az összes résztvevőnek, a biztos jelölt asszonynak, illetve a tolmácsoknak is köszönetet mondok. Tehát köszönet mindenkinek, ezennel berekeztem az ülést. <laughs> bien. Okay, now I Every, get... Everything. Thank you